Okay, good morning, let's start our... Jó reggelt kívánok, kezdjük meg a mai ülésünket. Megvan a napi rendtervezetünk. Vannak javaslat, van-e esetleg ezzel kapcsolatban javaslat észrevétel? Ha nincs, akkor a napi rendet jóváhagyottnak tekintem. Engedjék meg, hogy néhány elnöki közleménnyel kezdjem az asszonyunk nevében. Szeptember 26-án délután, ma délután, mint ahogy ezt a kedves kollégák tudják, meghívtuk a Nemzeti Parlamentek képviselőt, méghozzá az Európai Szemeszter témakörében. Jean-Paul Gozes a jelentéstevő. Szeretném a tagokat arra kérni, hogy vegyék figyelembe, hogy három órakor kezdődik pontosan a délutáni ülés. Az eszmecset előtt követően a bizottság a tervezett szavazásokat fogja megkezdeni. Kérem szépen, hogy a kártyás internetes fizetési kérdésben a kártyasíteles mobiltelefon fizetések integrált európai piacának megteremtés lesz a téma. Nagyon sok eredményt értünk el azzal a rendelettel kapcsolatban, amelyek a stressz helyzetnek kitett országokat illetik. Gozesz úr készített jelentést erről, és a rendelkezéseket felülvizsgálták. Megnézzük, hogy milyen feltételek mellett lehet egy adott országnak segítséget kérni. A következő trilógus október 4-én lesz, és más rendeletekkel foglalkozik. Ferere asszony jelentéséről lesz szó tehát. Mielőtt megkezdjük a mai vitánkat, egy másik közleményt kell tennem. A bankunióról szóló meghallgatása vonatkozó javaslat egyetértésben a jelentéstevőkkel és koordinátorokkal, és az eszmecserét követően, a múlt heti ülésünk eszmecserét követően a titkárság egy rendkívüli ülést szeretne tartani szerdán, október 10-én 9-től 1 óráig, reggel 9 után 1 óráig, hogy meghallgatást lehessen tartani a következő jogalkotási javaslatról. Bankunió és válságkezelés címmel. Most pedig a mai délelőtre két vitánk lesz. Két jelentés, összekapcsolódó jelentésről van szó. Tyson asszony jelentése, illetve Sven Giegold jelentése. Azt javasoltuk, hogy az eszmecserét mindkét jelentésről tartsuk meg, tehát egy közös vitát tartunk, ez az első eszmecsere mindkét jelentés esetében. Meg is adom a szót Tyson asszonynak. Tisztelt elnök úr! Én abból indulok ki, hogy az itt jelenlévő kollégák a két jelentése kapcsolatban el is olvasták a bizottsági javaslatokat, és akkor nem kell erre időt szánnom, mert mint hogy ismertessem a bizottsági dokumentumokat. 28 bekezdésből áll ez a dokumentum, sok minden áll benne, aki még nem olvasta el, már e, Gigolt kollégával tartottunk eszmecserét, egy közös elemzést végeztünk el, Ha megengedik, a kiindulási ponttal kezdeném. Hat kiinduló pontot szeretnék megemlíteni, ha egyetértenek, hat kiinduló pontot. Ennek ezen hat pont alapján lehet elkészíteni tehát ezt a jelentést. Az első kérdés, a százmilliós kérdés, akarunk-e egységes felügyeleti mechanizmust, az esm et akarjuk-e ebben az ágazatban? Azt hiszem, a feltett kérdés már a válasz is magában hordozza, hiszen mi már évek óta követeltük ezt az egységes európai bankfelügyeleti rendszert. Sajnáljuk, hogy nem előkövetkezett be, abból indulok ki, hogy ezt akarjuk, és hogy alapvetően az egységes felügyeleti rendszert pozitívan szemléljük. Ez lenne egy kiinduló pont. Második mennyire van szükség egy hatékony cél tudatos rendszerre. Harmadik pont. Egy olyan felügyeleti mechanizmusra van szükségünk, amely összefügg a belső piac megfelelő működésével. Negyedik, hogy olyan mechanizmust kapjunk majd, amely lehetőleg az egész unió hitelintézeteit szolgálja majd ki, aztán, hogy a javaslaton belül legyen világos feladatmegosztás, tehát az európai felügyeleti rendszer egy részről áll, másrészt pedig a nemzeti felügyeleti szervek. Hatodik pont, hogy jó elszámoltatása is a lehetőség legyen. Tehát abból indulunk ki, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a amikor nemzeti szintről európai szintre kerülnek át a feladatok, megfelelő rendszer dolgozzunk ki. Tehát valóban ott számoltassunk el, azon a szinten, ahol a feladat elvégeztetik. Zárásképpen, ami a rendszer hatályba lépését illeti, nézzük meg ezt a hatályba lépést, és én abból indulnék ki, hogy magas minőségű felügyeletre van szükségünk, arról kell gondoskodnunk, hogy a felügyeleti mechanizmus kapacitása adott legyen, amikor hatályba lép ez a rendszer, amikor működésbe lép. És szükségünk van egy támogató szabályozói keretre is, mielőtt ez a rendszer valóban működőképessé válik. Ezt javasolnám elnök úr kiinduló pontként, és szívesen meghallgatnám a véleményeket, az álnyék előadóikat, más kollégák véleményét, és persze szívesen várom. Ha ezeket a, ezt a hat pontot veszem alapul, ugye vannak agályaim is, problémáim is, a kérdés az, hogy hogyan dolgozzunk ezen a javaslaton. Mindenképpen szükségünk van a változásra, változatásra, amikor egy felügyeletről van szó, amelynek célja a, az eurózóna hitel intézeteit ellenőrizni ez a felügyeleti rendszer, másrészt pedig a belső piacot. A 17 és a 27 közötti kapcsolat révén, vagy kapcsán persze módosítókat beterjeszthetünk majd. Aztán, ami az operatív és más felelősségi köröket illeti, hogyan oszlanak meg ezek a nemzeti és az európai felügyeletek között, ez kicsit nyitva maradt ez a kérdés, szinte sok, tehát sok mindent engednek át az európai felügyeletnek, milyen feltételek mellett mit csinálnak, itt differenciálunk kell, amikor erről a munka megosztásról van szó. A hitelintézet fajtája szerint van esetleg olyan hitelintézet, ami közvetlenül tartozhat az európai felügyelet alá, más esetekben azt mondhatnánk, hogy a felügyeletnek van beavatkozási lehetősége, de esetleg a az általános felügyeletet a nemzeti hatóság gyakorolja. Aztán azon is elgondolkozhatnánk, hogy mely feladat mely szintre kerül, de arról kell gondoskodnunk, hogy minden bank esetleg a felügyeleti rendszer hatája alá kerülhet, világos feladat megosztással. Harmadik pont. Harmadik pont biztos módosítanunk kellene még A felügyeleti mechanizmus működése. Meg kell néznünk, hogy hogy osztható meg a pénzügypolitikai feladat és a felügyeleti feladat. Mert ugye az a cél, hogy az Európai Központi Bank legyen a felügyelet őre, így persze gondoskodunk kell a függetlenségről, pártatlanságról és természetesen úgy kell alakítanunk a felügyeleti struktúrát, hogy garantáljuk a függetlenséget. Azt is mondhatnánk, hogy egy jó banki felügyelet hozzájárul a pénzügyi stabilitáshoz, a valóta stabilitásához, de különbséget kell tenni a kettő között. Mm, az LKB-t megbízhatjuk ezen feladatokkal, persze megfelelően kell indokolnunk ezt. Aztán az LKB-n belül vagy a felügyeleti hatóság, felügyelő tanács szerepe, amely ugye az EKB-n belül a felügyelő tanács hagyja végre gyakorlatilag a felügyeleti feladatokat. Abból indulunk ki, hogy sok tagállamot kell bevonni, akkor talán itt is még módosításokra lesz szükség. Aztán az Európai eh, Banki Felügyelettel is van kapcsolatunk, ugye ez a Kikolt kolléga jelentésébe tartozó témakör, ennek össze kell illenie. Meg kell néznünk, hogy az Európai Banki Felügyelet viszonya, az Európai Bankhatóság eh, hogyan eh, tartozik a másik Európai Banki Felügyeleti Hatósághoz, amely továbbra is marad, és bizonyos területeken szintén működnie kell. Aztán azon is el kell gondolkoznunk, hogy ezen felügyeleti ö, tanácson belül az LKB, az Európai mm, Banki Felügyeleti Kérdésről hogyan döntünk. Ami a mechanizmus működését illeti, ugye erről szóltam, a negyedik kérdés az elszámoltathatóság és jelentéstételi kötelezettség a kollégáktól megkérdezném, hogy szerintük ez mennyire fontos, és hogy hol kívánják a javaslatot esetleg még megerősíteni. Aztán, ami a bankunió többi pillérét illeti, például befektetése biztonsága, ezt persze nem kell ebbe a rendeletbe beépíteni ezt a kérdést. Ugyanakkor azonban véleményt ki kellene alakítanunk, és azt hiszem, hogy van szerepe a dátum vagy az időpont megválasztásánál. Aztán itt van maga, maga a hatályba lépés, ott azt mondják, hogy a rendelet javaslatban az szerepel, hogy az egységes felügyeleti rendszer, a Single Supervisory Mechanism január 1-én jövőre hatályba kell lépjen, tehát három hónap múlva. Nagyon sok vita zajlott már erről, Hallottuk, hogy mi hangzott el Nikóziában, az ECOFIN ülésén. Azt is látjuk, hogy eh, mit hangoztatnak a sajtóban. Schulz úr, a parlament elnöke is adott le közleményeket ezzel kapcsolatban, legalábbis a Frankfurt Allgemeine Zeitungban olvastam erről. Tehát minden esetre erről is szólni kell, arról, hogy mi, mint parlament, ezt a dátumot a jövő év január 1 támogatjuk-e vagy sem. Ennek is van hatása a munkánk szervezésére. Aztán van egy további pont, a különböző alternatívákat is meg kell néznünk, milyen választási lehetőségünk van. A bizottsági javaslatban az Európai Központi Bankot bízzák meg a felügyeleti feladattal. A jog alapról már szóltunk. A Bolc állásfoglalásban ugye a múlt uh, havi, vagy az EHV plenáris ülésen elhangzott szobeli kérdésként, a bizottságot arra tudtuk bírni, hogy a rendeletet a banki a bankhatósággal kapcsolatban és a banki felügyeleti rendszerrel kapcsolatban ezeket a témákat egy csomagba tegyék, mintha mind a kettővel kapcsolatban együttöntési eh, lehetőségünk lenne. És ezen a jogalapon dolgoztunk tovább. Ezen jogalap fenntartása azt jelenti, hogy automatikusan az LKB-nél landolunk, ennek eh, lehet előnye, ez lehet előnyös, többletértéket is jelenthet, ami a pénzstabilitását illeti. Az LKB-nak sok tapasztalata, nagyon sok információhoz fér hozzá, erkölcsi tekintély az LKB, az egész válság idején ezt megőrizte, ez nyilván nagyon fontos. Egy hatóságnak, felügyeleti szervnek autoritással is kell rendelkezni tekintélye, csak így lehet visszanyerni az állampolgárok bizalmát. Ami a felügyeleti rendszert illeti, ennek az az előnye, hogy az LKB melletti döntésnél a mechanizmus egy meglévő hatóságon belül működik, ez azt jelenti, hogy egy új egységet építünk ki egy már működő rendszeren belül. Azt hiszem, hogy ez gyorsabban és jobban működik, mint hogyha nulláról indulnánk, egy teljesen új hatóságot építenénk fel. Az LKB mellett szól az is, hogy a tan... Ezt már olvastuk, amit ma már olvashatunk a sajtóban, a tanács nem kielégítő jogalapot dolgozott, vagy mutatott fel az LKB meghatalmazásával kapcsolatban. Lehet, hogy egy másik eljárásban kellene eljárni, de hát jogalkotóként van feladatunk. És éppen ezért figyelembe kell vennünk azt, hogy a tanács is emellett, az általunk említett rendszer mellett döntött, ahogy bevezetőben említettem, Nyilvánvalóan a temporól is szó van. Kell egy bizonyos sebesség, mert még mindig Nagyon fontos, hogy az euró övezeti csúcson ugye megállapodás született arról, hogy egy egységes felügyeleti rendszer nagyon fontos előfeltétele annak, hogy elfogadjuk az egységes európai felügyeleti rendszer létrehozását, hogy valóban tőkésíthessük majd ezt a rendszert. Ez egy olyan követelés, amit mindig is megfogalmaztunk, hogy kilépjünk ebben az ördögi körből, amely az államadóság és a banki pénzügyi válságból adódik. Azt szeretném elmondani, még mindig nem normális időket élünk, még a válságban ülünk, és ezen javaslat kezelésénél figyelembe kell venni. Ez nyilván korlátozást is jelent, de a lehető legjobb megoldást kell megtalálnunk. És ez a javaslat hozzá kell járjon ahhoz, hogy visszanyerjük a bizalmat. Jelentéstevőként persze tudom, hogy nagyon alaposan megnéztem ezt a dossziét, hiszen ez a kötelességem, az LKB melletti döntés jelent egyfajta korlátozást is, valamint ami az elszámoltathatóságot életi, és a tagállamok egyenlő módon történő kezelését. Az LKB jelenlegi alapszabálya értelmében bizonyos lehetőségek vannak, van mozgástér az Európai Központi Bank rendszerén belül. Éppen ezért ezen az alapon ezt a javaslatot nyilván nagymértékben eh, javítani tudnánk, azon kell elgondolkoznunk, hogy más megoldásra szükség van-e, szerződésmódosításra, de hát ez nagyon messze vinne minket, ha most ebbe is belebonyolódnánk. Elnök úr, remélem, hogy itt nagyjából sikerült felvázolnom a problémákat, megvan a kiinduló pont, vannak aggeaink a jelenleg javaslata kapcsolatban, azt hiszem, hogy itt majd még módosítanunk kell. A javaslatot örülök a kedves kollégák hozzászólásának, az LKB és jogalap melletti döntés nyilván egy a vita alap, megpróbáltam az egyik megoldás előnyeit kiemelni, de tudom, hogy ez korlátozáshoz is vezet, várom a kollégák véleményét, megjegyzéseit. Nyilván ismerik a kollégák a stílusomat, jelentéstevőként. Én úgy gondolom, hogy olyan jelentésre van szükség, amely elnyeri a többség támogatását, Parlamentként csak akkor lehetünk hatással egységesek vagyunk, és körű támogatottságot élvezünk, ezen kell dolgozunk. mindig örülök a kollégák hozzászólásának. Thank you very much. Köszönjük szépen. Mivel két jelentést kell megbeszélnünk, és ezek nagyon szorosan összefüggenek, most megadom Gigol úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr. noch sehr genau, ist noch nicht lange her, dass wir fraktionsübergreifend frakciókon áttívelő módon nemrég beszéltünk már erről a keretrendszerről, és szokatlan a parlament egysége ebben a kérdésben egyfelől, ugyanakkor a tanácsban vannak bajkeverők, akik fel akarják borítani az elért eredmények biliét, és és nagyon gyorsan kiderült, hogy ennek a konstrukciónak megvannak a maga korlátai. A meghallgatás múlt héten rámutatott arra, azokra a hiányosságokra, amelyeket ez a dupla struktúra magával hoz, Ebből a legegyértelműbb és legdrágább az adófizető számára a stresszteszt. A, azok az adatok, amelyeket kimutatott a stresszteszt, gyakorlatilag egyáltalán nem fedik le a valóságot, és a polgárok le is vonták ebből a megfelelő következtetést. A tanács határozatával maga is levonta a következtetést, és rájött, hogy most elkerülhetetlen már a bankunió, de és ezt a célt mindenképpen támogatnunk kell, hiszen ezt mindig is akartuk, és jobb késő, mint soha. Most emiatt azonban hirtelen nagyon besűrűsödött a munka, mert az ISM-hez való hozzáférés is kérdéses, és nehéz felmérni ilyen gyorsan, hogy egy bankfelügyeleti struktúrának az előnyei mellett milyen hátrányai lehetnek. És az is dilemma, hogyha valaki európai alapból akar rész, részesülni, akkor ahhoz európai célokat kell követni, európai döntéseket kell figyelembe vennie, de ehhez, ha a parlament bevonását is ugye persze megvalósítják, akkor nekünk nagyon sok dolgon problémát kell elgondolkodni, és le kell szögeznünk, hogy mi elvárjuk, hogy velünk mindenben konzultáljanak, ugyanakkor a, a tanács nyomul, és mondja, hogy nincs elég idő a döntésekhez, megint sürgősen kéne lépni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a bankfelügyelet európaizációja csak akkor valósul meg, hogyha egyrészt hatékony a rendszer, és nincsenek benne ismétlődések, átfedések, világos, áttekinthető a rendszer, ha valóban erős bankfelügyelet akarunk komoly jogokkal, kompetenciákkal, ugyanakkor demokratikus ellenőrzésre is szükség van, hogy most ezt a központi bankon keresztül valósítjuk-e meg, vagy sem, mindenképpen le kell szögezni, hogy nekünk ebbe beleszólásunk van. A központi banknak a pénzpolitikában függetlensége van, de a, az adópolitikában és a felügyeletek során azonban biztos, hogy nem lehet önálló. A parlamentnek egyes tagjainak is meg kell adni a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek föl, meg kell adni nekünk a jogot, hogy rendszeresen jelentéseket kérjünk a felügyelettől, és a parlamentnek rendelkezni kell az a, a joggal is, hogy maga nevezze ki a felügyelet főnökét, ismerje, jóvá hagyhassa annak költségvetését, a szankciók hatását, költségvetési vonzatait, és a külön eljárások, vizsgálódások jogát is fenntartjuk. Hiszen ha mi hozunk létre felügyeleti hatóságokat, akkor nyilván nekünk kell, hogy elszámoltatható legyen, de ha ez a központi banknál van minden, akkor minket kihagyhatnak. Aztán vannak szerződéses keretek és szerződéses korlátok, amelyekkel szembesülnünk kell. Nem lehet a demokratikus kontroll nélkül ezt megvalósítani, nem szabad megvalósítani. És világosan szét kell választani a pénzpolitikát és az adó vagy pénzügyi politikát általában, mert a pénzpolitika nem várhat, de a másik sem, a pénzpolitika ostorává. Nem szabad, hogy kiátszuk őket egymással szemben. A belső piacon aztán egy olyan pénzügyi felügyeleti rendszert kell kialakítani, amelynek minden pénzügyi intézmény alárendelhető, de nem azonos mértékben, nem kell minden kisbankot állandóan ellenőrizni Frankfurtból vagy Londonból, ott a helyi ellenőrzést is lehetővé kell tenni, míg azok a bankok, amelyek globálisan működnek, és így tranzakcióiknak globális hatásai lehetnek, azokat igenis európai ellenőrzés alá kell vonni, de a szabályoknak ugyanazoknak kell lennie, és az európai színnek bármikor be kell tudnia avatkoznia. És valamennyi tagállamra egyár, egyformán kell érvényesíteni a szabályokat. Nem lehet kivétel. Jelenleg, és erre irányul több javaslat is, abban a témában, amelynek én vagyok az előadója, jelenleg úgy néz ki, hogy ilyen feltételek mellett a tagállamok nem akarnak beszállni a rendszerbe és ezeket a hiányosságokat meg hát, bótolnunk kell, olyan attraktívá kell tenni a rendszert, amilyen csak lehet. Minden tagállam akarjon belépni. Úgy kell kialakítani a rendszert, hogy ne szívják a fogukat, és ne akarjanak kihátrálni belőle, majd később is, még ha be is lépnek, hanem ö, ö, azt legyen nehéz megmagyarázni otthon a választóknak, hogy miért nem lép be egy ország a rendszerbe. Tehát a lehető legvonzóbb rendszert kell kialakítani. És ha mégis kialakulna egy szakadás egyes országok, hatóságok között, az óriási baj lenne, mert még a jelenleginél is nagyobb bajokat is generálna. Ha valódi pénzügyi és gazdasági uniót akarunk, akkor nem engedhetünk meg magunknak negatív precedenseket. A parlamentnek pedig közben ö, oda kell figyelni arra, hogy ha ennek a veszélye fennáll, ezt minimalizáljuk. Az, a bankfelügyeletre vonatkozó bizottsági javaslatban az szerepel, hogy a döntések egy részét bizonyos különleges döntési struktúrában hozzák meg. Ugye például az egyeztetés, a válságkezelés területén vannak ilyenek. És ez azt jelentheti, hogy ilyen rendszerben kettős többségre lenne szükség, egy normál alap minimál többségre, és egy kiegészítő többségre, pontosabban fogalmazok. Egy bizottságot akarnak létrehozni, ahol azoknak tartanak fönn helyeket, akik az együttműködéshez nem csatlakoznak. És ha ez a panel bizottság létrejön és döntéseket akar hozni, akkor, és ezt visszautasítják egyesek, akkor bizonyos szavazati arány döntene majd, a résztvevő országok szavazatai adnák a többségét a szavazatoknak, de a nem résztvevő országok is összesített szavazattal rendelkeznének, ami azonban megosztaná a tagállamokat, esetleg hosszú távon is, a kicsiket és a nagyokat, és nem rugalmas határok mentén. Nem lehet jelenleg azt mondani a javaslat alapján, hogy ehhez csatlakozom, ehhez nem, hanem vagy ben van, vagy kimarad. Pont fordítva kéne megszervezni a struktúrát, hogy még egy kis ország is inkább benne akarjon maradni, és ne akarjon külön utakon járni. Ugyanez érvényes a, az igazgató tanács összetételére is. Ha ilyen formokat hozunk létre, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy milyen arányok alapján, milyen szabályok, kvórum szabályok alapján hozzuk ezeket létre, és ö, nem biztos, hogy érdemes fix számokat megnevezni, amikor még azt se tudjuk, hogy hány ország fog csatlakozni a rendszerhez. Lehet, hogy valamennyi, vagy majdnem valamennyi ország, akkor a fix számok, számokkal egyből baj lesz. És ha állandóan változtatni kell a számokat, a konkrét számokat, akkor ez mindig külön baj szül. Tehát inkább rugalmas szabályokat kéne alkotni. És nyitva kell hagyni még egy kérdés, persze ez nem könnyű. Azt ugyanis, hogy elképzelhető az, hogy fontos döntések esetén a vitarendezés során a bankfelület, a központi bankhoz utalja a kérdést. Ez logikus, végrehajtható-e? Szabad-e egyáltalán ugye egy általános kompetenciákkal megbízott szervezetnek speciális kompetenciákkal rendelkező szervezethez utalni egy kérdést? Egy kis testületnek egy több száz dolgozóval, vagy fordítva. És ha egy kis cég ugye a nagy céghez utalja a problémát, akkor nem a farok csóválja végül majd a kutyát. Tehát meg kell gondolnunk, hogy mi az, ami leginkább szolgálja a belső piac, a kohézió, a demokratikus jogok érvényesülésének érdekét. És ebben a kontextusban kell odafigyelni, hogy sem ö, időkényszer, sem egyéb kényszerek miatt ne adjuk fel ezeket az elveket, és ne teremtsünk precedenst, rossz precedenst a további ö, lépések tekintetében. Tehát igenis, adjunk magunknak időt, és amennyire csak lehetséges, próbáljunk konszenzusra jutni, magunk között legalább, mert korán sem egyértelmű, hogy ö, amit a tanács kitalál, és amihez a dátumokat hozzárendeli, mindenképpen jó döntés, ö, és adott esetben egy kicsit több idő alatt sokkal okosabb, bölcsebb döntéseket lehet hozni, tehát ezt most még egyszer ne hagyjuk végigmenni magunkon. Köszönöm, és előre is köszönöm az együttműködést Marian Tysonnel és másokkal, akik a témában érintettek. Very much also to Mr. Köszönöm szépen, köszönet Gigold úrnak is. Most az árnyékjelentés jövők következnek. Először a Tyson jelentés egy árnyékjelentéstevő, aztán pedig a Gigold jelentés árnyékjelentéstevő. Pitella úr az első. Grazie, <clears throat> Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Központi Bank felügyeleti jogkörével kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Nagy, nagy vonalakban egyet tudok érteni az előadóval, de az is tetszett, amit Gigold úrtól hallottam. Úgy vélem, hogy nagyon jó kiindulási alap ez az anyag. Úgy gondolom, hogy egy európai, hogyha az Európai Központi Banknak, bankot ruházzuk fel felügyeleti jogkal, az mindenképpen erősíti a, bankrendszer, erősíti a bankrendszert, nemzeti szint fölé helyezi az egész rendszert, illetve az államadóságok esélyét is lecsökkenti. Mindazonáltal három kritikus pontot szeretnék kiemelni. Először is Tyson asszony ezt már említette, többször is, hogy az Európai Tanács a 127-es cikk a hatos pontjának értelmében határozta meg az eljárást, és ez a parlamentet eléggé marginális szerepre kárhoztatja. Én pedig úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek határozott szerepet kell vállalnia ebben a kérdésben. és nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan jogalkotási módszert fogadjunk el, amely felhasználja ennek a parlamentnek a know-how-ját, a tapasztalatát, és természetesen erre a, itt a szakbizottságunkra is gondolok. Nagyon fontos dolog az, hogy a különböző intézményi hagyományokat össze tudjuk hangolni, hiszen Európa szerte nagyon sok ilyen hagyomány él a felügyeleti kultúrában nem mindig van ez, csupán a központi bankok kezében. Németországban például központi szerepe van a Bafinnak. Ez egy olyan szerv, amely a pénzügyminisztérium fennhatósága alatt van. Úgyhogy eh, ne figy- ne, nem szabad eh, figyelmen kívül hagyni azt, hogy eh, tagállamonként nagyon eltérő a gyakorlat. Mindenképpen oda kell figyelni a rendelet ötös szabályára, mely szerint a nemzeti szerveknek is lehet előkészítő feladata az EKB felügyeleti jogkörében. Utolsó témám. Az EKB felelőssége, felelősségre vonhatósága, illetve ellenőrzése. Nos, a szabály szerint, illetve a szabály szerint az EKB elszámoltatható a parlament, illetve a tanács előtt. Kérdésem az, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez megvalósulni? Ide fog járulni az Európai Központi Bank? Ugye az, az Európai Parlament valószínűleg nem, nem lesz majd részese a Supervisory Board tagjainak kinevezésébe. Ezen Supervisory board kapcsolatban még egy meglátásom lenne. A rendelet tervezet azt mondja ki, hogy ezen jogkörön felül az LKB-nek e egyéb jogköre is lesznek, és ez az egyik preambuló bekezdésben szerepel is. Kérdés csak az, hogy hol van itt a demokratikus ellenőrzés. Gigold úr említette a Supervisory Board összetételét, ezeknek a feladatait. Azt hiszem, hogy ez kicsit pontosabban kéne megfogalmazni, hogy tényleg megvalósuljon a demokratikus ellenőrzés. Köszönöm. Köszönöm. Balc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy először is világossá kell tennünk azt, hogy a következő hetekben, hónapokban miről beszélünk és miről nem. Mindkét jelentésnél alapvetően a közös banki felügyeleti rendszerrel kapcsolatos javaslatra van szó, sem többről, sem kevesebbről. Ez nem azt jelenti, hogy a bankunió gondolatát ne üdvözölnénk sőt, ellenkezőleg két éve próbáljuk arra biztatni az tanácsot, hogy fogadja el ezt a banki uniót. Ami a banki felügyeletet illeti, a bizottságtól követeltük ezt a javaslatot már egy ideje. Ezen témákkal kapcsolatban külön dossziék vannak, amelyeket már megismerhetünk, és emellett még itt van a Marian Tyson asszony saját kezdeményezési jelentése, ahol azon gondolkozunk el, hogy mi a jövő útja. Nyilván a két téma tartalmilag összefügg, de azt hiszem, hogy nem szabad annak a kísértésnek engednünk, hogy azt mondjuk, hogy ezeket nagyon össze lehet keverni. Ne akarjuk ezeket túlságosan összekeverni. A két felügyeleti jelentésben ne akarjunk olyan dolgokról beszélni, amik nem tartoznak oda, ami a felügyeletet illeti. Alapvetően szerintem egy közös felügyeleti rendszer üdvözlendő. A válság az elmúlt években világosá tette azt, hogy a korábban meglévő európai koordináció nem volt kielégítő. Nem lehetett megfelelően hatékonyan reagálni. A válságra már mint. Van egy új európai banki felügyelőti struktúránk, 2011 óta működnek ezek a hatóságok. Gigolt kolléga igenis kitért erre hosszasan. Egy új mechanizmus nem szabad, hogy kiegészítő, hanem egy egységes felügyeleti rendszer része kell legyen. Nem világos kompetenciák, átfedések a különböző felügyeleti szervek között mindenképpen elkerülendőek. Azt hiszem, hogy értelmes munkamegosztás kell a meglévő struktúrák között teremteni, a nemzet és az európai hatóság között, és az új mechanizmus között is majd. Minden bank bevonása üdvözlendő a rendszerbe, de a meglévő üzleti modelleket nem szabad hátrányosan érinteni. Éppen ezért hatékony rendszert kell találni, amelyben a meglévő nemzeti felügyeleti szervek és az európai felügyeleti szervek a szubszidiaritás elve eh, nevében hatékonyan működnek együtt. Az új mechanizmus ideálisan mind a 27 EU tagállam bankjaira kiterjeszthető lenne, de tudjuk, hogy ez nehezen valósítható meg. Éppen ezért fölteszem a kérdést, mennyire hiteles egy közös felügyeleti rendszer, amely a legnagyobb pénzügyi intézeket nem vonja be a hatája alá. Az új banki felügyelet LKB-n belüli e, elhelyezése, nyilván az LKB hírneve, e, szakértelme indokolta teheti ezt, és ugye összefonódik az európai e, banki, a pénzügyi felügyeletek európai rendszerével. Nagyon fontos persze, hogy az LKB ne kerüljön konfliktusba, érdek ellentétben ne kerüljön összeférhetetlenségi viszonyba az ipari ö, szereplőkkel. Nagyon fontos az operatív felügyelet szétválasztása a hatáskörtől. Ebben az értelemben az LKB lenne felelős a felügyeletért, a pénzügyi felügyeletek európai rendszere pedig a végrehajtásért. Ami a bürokratikus töbletet, feladat töbletet életi, ezt is el kell kerülni. Minden esetben az Európai Parlament és az Európai Tanács ellenőrzést kell gyakoroljon. Ez mind az irány meghatározásánál, az új mechanizmus feladatainak megállapításánál, és így van. Egy európai felügyeleti mechanizmus számomra egy integrációs lépés része, amely a közvetlen módon megválasztott törvényhozó testület, a parlament bevonása nélkül nem képzelhető el. Én azt gondolom, hogy továbbra is ezen az úton haladunk, döntés kell majd hozni az új felügyeleti rendszer alapjairól. Nem elegendő csak egy elméleti döntés a tanács részéről. A bankunió a kezetektől fogva e, problémásnak tekinthető. Azt hiszem, hogy nagyon sok állampolgár nem látja hogy mi az értelme egy Európai Bankuniónak. Éppen ezért eh, nem eh, célra vezető ez a megoldás. Az új felügyeleti mechanizmus nem gyors megoldása az európai államadóság válságra. Biztosan egy közös felügyeleti rendszer a bankok újra tőkítését lehetővé teszi az európai stabilitási mechanizmus segítségével, de az tőkésítés cselekvőképes, nem csak passzív felügyeleti rendszert feltételez, ami a törvényhozói folyamatot illeti, nagyon is ambiciózus ez, nem tudom, hogy az év végig le lehet-e zárni, még bizonyos struktúrák hiányoznak. Az első bankok 2013. január 1-től szerintem a felügyelet nem tud felállni jövő januárjában. Jövő januárjában a pénzügyminiszterek ezt világosá tették. Ha megengedik, itt egy kis szünetet tartanék, nyilván több mintet lehetne mondani. Azt hiszem, hogy egy első csere keretében ez talán elegendő. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Clean. Köszönjük szépen, Clean úr kapszót. Köszönöm. Az előttem szólók mind elmondták, hogy az Európai Parlament egy egységes felügyeleti rendszer mellett van, és nem csak üdvözli ezt, hanem két évvel ezelőtt mi már követeltük ennek a létrehozását, végül is sokkal erőteljesebb, mint ahogy azt, ezt végrehajtották. A kérdés most az, hogy a központi banke valóban a jó helye ennek a felügyeletnek. Annak idején azt mondtuk, hogy nem baj, ha a központi bank közelében van, de nem feltétlenül a, ugyanazon tető alatt ö, kell, hogy legyen. Az együttműködés, a szoros együttműködés ö, fontos. Ha, ha egy tető alá kerül a két cég, akkor ebből sok dilemma adódik. Minden szervezet elkövet hibákat, és például, ha felügyelet hibákat követel, akkor az a központi banknak árt. Ha pedig a monetáris politikáért továbbra is felelős függetlenként a központi bank, akkor válság esetén ellentmondó céloknak kell egyszerre megfelelni az LKB-nak, mert ugye megmentő megmentési pénzeket kell rendelkezésre bocsátani, akkor, amikor még nincs kialakítva a rendszer. És mindenképpen akkor az adófizető járja meg végül és akkor jönnek majd a pénzügyminiszterek, és akkor elkezdenek játszadozni ezzel a nem tiszta struktúrával. Tehát szerintem politikai nyomás alá kerülhet a rendszert, a pénzügyminiszterek nyomás alá, és ezt nem akarhatjuk. Ha pedig lesz egy ilyen felügyelet, akkor ne felejtsük el saját gondolatunkat, amelyet akkor is elmondtunk már, amikor ezt javasoltuk. Elége, hogyha pusztára bankokat felügyeljük, mert a biztosítók is nagyon hasonló tevékenységet végeznek, és tudom, hogy a szerződés, tudom, hogy a szerződés, de, Werner, pont, pont ezért nem jó, hogy az EKB-hoz akarjuk ezt tenni, és ezért érvelek amellett, hogy az EKB mellé, mellett kéne létrehozni ezt a szervezetet, nem az EKB-n belül. Az előttem szólók számos kérdést érintettek, amelyekkel alapvetően egyetértek, üdvözlöm őket. Nyilván az az érdekünk, hogy ne osszuk tovább, osszuk meg tovább Európát, az európai tagállamokat. Tehát azt megértjük, hogy olyan rezsimre van szükség, amely elsősorban az eurozónát stabilizálja, az eurót, ugyanakkor nem osztja meg a zónán belüli és kívüli világot még jobban, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy kilépünk akár az euróból, akár az EU-ból. Ennek az elkerülése érdekében nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg a gyakorlati döntési mechanizmusokat, kompetenciákat hogyan osztjuk el. Gigol úr részletesen, Gigoldul részletesen elmondta már ezt, hogy ez miért gond. Nem szabad olyan döntési struktúrákat létrehozni, amely e, máshoz e, szorszolja out a feladatot. Nemzetközi jogi értelemben ugye elvileg minden tagállamnak kötelessége lenne az euróba belépni valamikor, ezt vállalták a tagállamok. Ezt a kötelezettséget szerintem fel kéne oldani. Szerintem ugyanakkor ehhez, ebbe a rezsimbe beléphetnek ezek az országok is, akik nem akarnak hosszú távon eurótagok lenni. Londonnal persze meg fog gyűlni a bajunk, nem szabad, hogy imidzsünk közben súlyosan sérüljön. Aztán a szubszidiaritás és az arányosság elve is nagyon fontos. Egyértelmű, hogy az új felügyeletnek rendelkezni kell azzal a kompetenciával, hogy alapvetően, alaphelyzetben bármely tagállam bármely bankját ellenőrizze. A gyakorlatban nyilván nem így fog ez megvalósulni, a nemzeti hogy a felügyelet nemzeti delegációinak jut a feladat, illetve a nemzeti hatóságoknak. És vannak kis magánbankok, amelyeket felügyelni óriási feladat lenne. De, mint mondjuk a Castelbank esetében, amely egy spanyolországi nem túl nagy magánbank, ha most egy ilyen banktól megvonnák az engedélyt, működési engedélyt, akkor nagyon felmerül az, a dilemma, hogy ehhez van-e ennek a felügyeleti hatóságnak joga. Eredetileg az volt a cél, hogy három elv érvényesüljön, az egységes felügyelet, egy eh, ehhez szükséges alap és egy biztonsági keretrendszer. A szükséges fedezeti alap kérdésében hosszú idővel kell számolnunk, míg ez majd létrejön, mert a tagállamok közötti arányosságot nagyon nehéz lesz kialakítani, ugyanakkor egységes szabályokat akarunk. Az egyik országban van bankadó, a másikban nincs, a egyik helyen így definiálják, másik helyen úgy a bankadót. Ha realisták vagyunk, akkor ebben a sokféleségből tíz éven belül nem igen lehet egységes képet kovácsolni. Tehát eh, a közeljövő válságát ebből az alapból még nem fogjuk finanszírozni. Kihúztam a mikrofonomat. Na most, ha megnézzük a betétek biztosítását, az egy másik kérdés. Ugye a nemzeti hatóságok feladata, a nemzeti hatáskör kérdése merül fel. Ha megengedik, nagyon sok pont maradt még, amelyekre nem szeretnék részletesen kitérni, mert már mások is megbeszélték. Egy pontot szeretnék még elmondani, a demokratikus legitimitás és az elszámoltathatóság. Az európai intézmények struktúrája egyre bonyolultabb. A polgár már most sem érti, hogy miről van szó, hogy Európa hogy működik. Amit most csinálunk a felügyelő hatósággal, ez tovább bonyolítja a képet, sőt, hogy több felügyelő hatóságunk is van, ezért minimum a kötelességünk, hogy garantáljuk, hogy a polgárok legalább a minket mozgató mozgató rugókat megértsék, és a dolog logikáját, és a felügyelet szükségességét, és maguknak érezzék azt. Ez a mi feladatunk, ennek a megteremtése, és Gigold úrnak is igaza van, a konkrétumok tekintetében pedig ö, kérdezés jogát fenn kell tartanunk menet közben, és a külön szabályok kezdeményezésének jogát. Thank you, Mr. Mr. Köszönöm. úr már beleegyezett abba, hogy Lambert úr, után következel Lambert úrnak, hogy el kell mennie. Köszönöm szépen, mondja Lambert úr, csak röviden és precízen. Ne keverjük össze a lelkesedést, ez annyira fontos, Na most hát össze-vissza nem ugrálhatunk konklúziókat illetően, nem szabad olyan struktúrát létrehozni, mert az első válság elsodor. Ebben az értelemben hallottam, hogy a tanácsban azt mondták, hogy hát garantálni kell, hogy ezt helyesen tesszük, egyet értenék ezzel, de hogyha megnézzük a közvetlen tőkésítést, kicsit sajnálatos ez a megfogalmazás, mert az emberek rosszul értelmezik, ez rossz ösztönző ez az uratőkésítési dolog. Ha megengedik, egy dologra összpontosítanék, reagálva, amit mondott Marian. Értem, ugye, hogy elismeri azt az állítást, ugye a tanács azt mondta, igen, ezt kellene, az LKB-ra kellene ezt bízni, ennek vannak előnyei, tehát vannak korlátai is, de amit Sven mondott, két pontra szeretnék reagálni. Első körben. Erős, demokratikus elszámoltatottság. Kettő. Egy egy egyenlő részvétel az eurós és nem eurós tagállamok számára. Nem akarunk két osztályt létehozni. Két, egy dolgot kell megállapítanunk. Azt, hogy a jelenlegi a jogi korlátok, amelyek az LKB-hoz kapcsolódnak, megakadályozzák ezt, hogy ezen a két területen helyesen járjunk el vagy azt mondjuk, hogy oké, okay, jó, LKB, elfogadjuk a korlátokat, a lehető legjobb munkát hozzuk ki az egyenlő részvétel és demokrácia kapcsán ezen kereteken, vagy azt mondjuk, nem, a korlát. Tehát nagyon fontos a teljes részvétel és demokratikus legitimitás, és akkor attól függően, hogy az LKB jogi struktúrája lehetővé teszi ez kielegítő módon, lehetővé teszi ezt a meg, mm, kérdés megvalósítását, akkor alternatívákon gondolkozunk, ha nem lehet. Nagyon-nagyon hamar jogi tanácsot kell kapnunk ezzel kapcsolatban, nem a folyamat végén kell kikérni a jogi szolgálat véleményét. Na, a végén mondják a jogászok, hogy hé, srácok, szuper ez a struktúra, de jogi alapja nincsen, nem megfelelő. Nagy nyomás nehezedik ránk. Azt mondjuk, hogy jó, megcsináljuk, aztán a két pontban viszont akkor engedményekre kényszerülünk. Van egy harmadik pont, amit szeretnék megemlíteni. Ez a parlament integrált európai felügyeleti rendszerről szólt. Nem csak a bankok, hanem a biztosítók és egyéb hitelintézetekkel kapcsolatban. Nagyon jól tudják, hogy mind a három pont nagyon szorosan összekapcsolódik. Mi van, ha teszünk valamit a bankoknál, az LKB-n belül, ami nem teszi lehetővé az európai szintű integrációt az 1.27 per 6 megtiltja az LKB-nak a szerepvállalását a biztosított eseteknél. Mi van akkor ezzel? Kihagyjuk őket? Vagy mi van a biztosítókkal? Ez egy olyan konstrukció, amelynek eh, kiterjeszthető vététele garantált kell legyen. Ez egy olyan épület, amit szeretnénk kibővíteni. Ha tudjuk az elejétől fogva, hogy nincs lehetőség a bővítésre, a biztosítók vagy a pénzügyi piacok területén, ez egy olyan korlát, amelyet figyelembe kell venni a legelején. Nem a végén mondjuk, hogy hát, bocs, srácok, ezt választottuk, ezt tudjuk csinálni, és abban az nem tudunk elmozdulni. Én most eh, nem elhamarkodott következtetéseket vonnék le, de a legelején meg kell érteni, hogy mik a korlátai az elhamarkodott választásnak, amelyet a tanács hozott korán. A tanácsban azt hiszem elkezdtek meg gondolkozni néhányan az elhamarkodó döntésükön. Nos, ha kollektívan rájövünk arra, hogy ez az alap nem megfelelő, akkor legyünk elég bátrak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor másként kell e, eljárni. Tehát szerintem me csak a tanács keretein belül mozogjunk. Thank you. Now, Mr. Köszönöm, most következik, Preszidó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a két jelentéstevő munkáját, illetve a hozzászólását. Két különböző kezdeményezésről van szó, de mégiscsak csomagot alkotnak, gyakorlatilag összefügg a két dolog. Az EKB-ről szóló javaslat gyak, igazán csak módosításnak fogható fel, vagy reformként, de hogyha így tálaljuk, ahogy most tálaljuk, az azért van, mert a, a, a szerződéshez kell, az arab szerződéshez kell igazodnunk. A lényeg az, hogy a két dolog összefügg, tehát csomagot alkotnak. Amikor európai felügyeletről beszélünk, akkor tudjuk, hogy miek a határai ennek a javaslatnak. hogyha európai szintű döntéshozatali mechanizmust akarunk előhozni, akkor az azt hiszem kicsit túllép az európai felügyeleten. Hogyha csupán együtt akarunk működni bizonyos területeken, és ettől, e, ettől elválasztjuk a gyakorlatot, a technikai megvalósítást, nos, sürgősségű esetekre, illetve konfliktusok megoldására létrehoztunk már egy mechanizmust, és van egyfajta európai felügyelet is, de nyilvánvaló az is, hogy az Európai Uniónak ezen túl kell lépnie. Az eurozóna puszta léte, léte miatt van szükség ehhez. De nem szabad azt sem megengedni, hogy a nem eurozónába tartozó országok kimaradjanak ebből. Tehát ez alapvetően egy pénzügyi jellegű megállapodás, a, gaz, a pénzügyi politikát, a reálgazdaság alapvetően a pénzpolitika köti össze. Tegnap az EKB elnöke Berlinben azt mondta, hogy az EKB-nak van egy mechanizmus az árstabilitás, meg, az árstabilitás létrehozására, ez pedig a hitel költsége. Azt nem engedhetjük meg, hogyha a vállalkozóknak vagy a magánszemélyeknek különböző legyen ez a költség, tehát ne, ne mindenkinek egyforma legyen. Nos, tehát ez már a második indok, amiért szükség van ehhez, az eurozóna meglétéhez, a hitel költsége miatt is szükség van e, erre a mechanizmusra, illetve valamilyen módon ugye a válságot is meg kell oldani. Azt hiszem, hogy morális szempontból is nagyon fontos, hogy ez meglegyen. A válságnak alapvetően az adófizetők iszák meg a levét, ők állják ennek az árát, ezért is szükség van erre a mechanizmusra. hogyha a bankunió ezen felügyelet köré alakul ki, akkor szerintem ez igenis megvalósítható. Nagyon fontos, hogy a tagállamok is támogassák ezt, illetve nekünk is úgy kell kialakítani a szabályrendszert, hogy a makrofelügyelet meg tudjon valósulni megfelelő, megfelelő hatékonysággal. Tehát alaposan ki kell dolgozni a felügyelet különböző módozatait, szabályait. Fontosnak tartom azt is, hogy a monetáris politikát megfelelően el tudjuk választani a felügyelettől. Nagyon fontos például, hogy a monetáris politikán belül, hogy hitelhez jussanak, a, hitelhez jussanak a lakosság vagy a vállalatok. és ezt meg kell tenni az eurozónabeli és a nem eurozónabeli tagállamok esetében is, tehát el kell választani a különböző feladatköröket, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament tudja gyakorolni demokratikus ellenőrzési jogát, és erre, erre a jogkörre fel, ezzel a jogkörre felruházzák a parlamentet a tagállamok. A bankunióval kapcsolatban a kérdés az, hogy pontosan milyen bankokra vonatkozik ez. már láthattuk, hogy hogy nem a, a bankrendszerben rendszerben a nagy bankok nem mindig állják a különböző sokokat, tehát egy megfelelően egészséges szövetet kell kialakítani. Aztán nagyon fontos az is, hogy mindenki számá, vagy mindenkire ugyanolyan szabályok vonatkoznak, egyetlen bankfelügyelet lesz, de valószínűleg a tagállami hatóságokkal együtt fognak együttműködni. De valószínűleg a gyakorlatban nem nagyon változik meg maga a felügyelet, csak a struktúra változik meg, tehát másmilyen lesz a szervezete, a felépítése a felügyeleti rendszernek. Aztán mi a helyzet azon országok bankuniójával, akik nem tartoznak az euróvezetbe? Meg kell találni ennek is a módját, tehát hogy ezek az áll, áll, áll, mok is részt tudjanak venni, anélkül, hogy viszonyognának. Ugyanakkor megfelelően erős együttműködésre van szükség, hiszen azt szeretnék elérni, hogy a belső piac jobban működjön, megerősödjön, tehát mindenképpen ki kell építeni ezt a rendszert, és még végül el kell mondjam azt, hogy mennyire egyetértek azzal, hogy a felügyelet a bankfelügy, bankunió felügyeletének demokratikus elszámoltathatóságát mindenképpen intenzívébbé kell tenni, tehát az Európai Parlamentet is be kell vonni a felügyeleti szerve elszámoltathatóságába. Úgy vélem, hogy már a kezdetetől fogva ott a helyünk ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen. Gulár asszony kíván szólni. It seems that is not here. Nincs itt. Akkor Strizicek úrnak adok szót, aki mindkét jelentésnek árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Strecek úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita most jó témáról szól, jó helyen, jó időben. Mindkét jelentéssel valóban egyszerre érdemes foglalkozni. A Tyson és Gigold jelentések ugyanis, és a róluk szóló viták is párhuzamosságot igényelnek, és ha most itt körbenézek, itt van a parlament valamennyi frakciója, és ők is tudják, hogy ugyan az a dilemmájuk nekik is, mint nekünk konzervatívoknak, ugyanis valamennyi fra- frakció, valamennyi európai párt megoszlik az eurozóna és azon kívüli országok szavazóbázisára. Tehát a dilemma hasonló, és tudjuk alkalmazni egymás érvelését. Idéznék egy kollégát, Epping kollégát, akivel egyetértek vele. Azt mondta, hogy hazája számára a központi bank felügyelete jó dolog lenne, ugyanakkor személyesen számára és más eurózónabeli képviselők számára fennmarad a dilemma, hogy mennyire lesz majd ez menny- megbízható, ez a felügyelet, és számukra hasznosnak bizonyuló. Amikor ezt a vitát hallgattam, és általában az egységes felügyeleti rendszerről szóló vitát, a nyitottság mindannyiunkban megvan rá, csak a hatája, a kompetenciái vitatottak, van, aki azt mondja, hogy az eurozónára kell csak létrehozni, van, aki azt mondja, hogy legyen kötelező az eurózóna tagokra és azokra, akik megígérték, hogy csatlakoznak, és vannak olyanok, akik nem ennyire feketén-fehéren látják a kérdést. A 17-ek többsége nem bánná, hogyha a központi bank lenne a felügyelő hatóság. Aki kívül van az eurózónán, az többségileg azt mondja, hogy a nemzeti hatóságoknak kell meghagyni ezt a felügyeleti jogot. És ha létre is jön a központi felügyelet, milyen kompetenciái legyenek? Előző vitánkon is elmondtam már, hogy ki dönt majd erről az utolsó szó jogán. Mert sok javaslat elhangzott, de biztos, hogy megmarad a kettőség, tehát meg lesz az európai és a nemzeti hatóság is a jövőben, és a kettő közötti kompetencia eloszlást be, ö, szabályozza a nemzeti alkotmány, és olyasmiben nem szólhat bele az európai szint, és az országunként különböző, amit egy adott országnak az alkotmánya szabályoz. Tehát nem egyszerű kérdésről van itt szó. És Philip Lambert, a zöld párti képviselő kivételesen most igazat mond, mert ez egy alapvető dilemma, és az ideges, túlgyors előre lépés sok hibát generálhat. Tehát én is egyetértek azzal, hogy hagyjunk magunknak időt. És egyéb részletekkel is egyetértek, amelyet az előttem szólók elmondtak. Gigold urat szeretném egyébként megkérdezni, mert valamiről, mert ő az egész eljárás demokratikus legitimitásáról beszélt. Ha jól jegyzeteltem azt, amit mondott, akkor ő öt lépést vázolt föl, amelyeken keresztül el lehet jutni a demokratikus legitimitáshoz. Nem, nem azt akarom kérdezni, hogy hogy ez jó-e vagy rossz, hanem azt mondom neki, hogy ez feltétlenül jó kezdeti megközelítésnek, hogy erre már javaslatunk is van. A szupranacionális felügyeleti mechanizmushoz szerződésmódosításra lesz szükség. És csak akkor lehet a szerződéseket módosítani, ha a nemzeti parlamentek kellően tájékozottak a vitapontokról. És végsősorban a polgárok is az egyes tagállamokban, hiszen ők azok, akik döntenek. Én szóval sem mondtam, hogy legyen-e bankunió, vagy ne legyen, hanem azt mondtam, hogy meg kell hagyni a tagállamok szavazóinak a végső döntés jogát, még ha képviseleti rendszeren keresztül is. Amikor módosítókat írunk, oda kell rá figyelnünk, hogy a szavazati jogok az Európai Bankfelügyeletnél, bankhatóságnál kiegyensúlyozott módon osztódjanak szét a benti és kinti tagok között ami pedig a mechanizmusait illeti az egész felügyeleti rendszernek, ez a leggyengébb pontja a javaslatnak. Itt még nagyon sok zavaros és értetetlen kérdés van, és nagyon sok rejtett veszély, ami aláshatja az egésznek a működését. Tyson asszony gondolom tudja, hogy milyen kockázattal jár például hogyha nagyobb kompetenciákat adunk az Európai Központi Banknak, hiszen ő maga is hangsúlyozza a nemzeti felügyeletek fontosságát. Azok az országok, amelyek nem eurótagok és rendelkeznek komoly felügyeleti hatósággal és hagyományjal, ezek biztos, hogy azon lesznek, hogy ezt meg megtartsák ezt a kompetenciát, legalábbis a végső szó jogát megtartsák maguknak az ilyen ügyekben való döntés esetében. Utolsó megjegyzésem az, hogy amikor az egységes felügyeleti rendszerről, mechanizmusról vitázunk, akkor ne higgyük azt, hogy ez egy önmagában álló, izolált jelenség mindig a fiskális és monetáris unió kontextusában kell ezt vizsgálni, sőt a politikai unió kontextusában. Hogy milyen politikai döntésekre lesz szükség, hogy kell vagy lehet, ha egyáltalán kell vagy lehet, ezeket megerősíteni. Melyek azok a kiegészítő intézkedések, amelyek uh, megerősíthetik az egész rendszert. Szerintem az a, attól lesz erős, hogyha demokratikus, és végső soron a polgárok döntenek az irányról, arról, hogy az európai döntéshozás milyen irányba lép tovább. Ennyit szerettem volna előzetesen mondani. Köszönöm, hogy meghallgattam. Jó. Now, Mr. Köszönöm, Klute úr. Ő is árnyék jelentéstevő, mind a két jelentés esetében, igaz? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy rövidebb foghatom mondatomat, hiszen nagyon sok minden elhangzott, és annyira nem is divergálnak a nézeteink. Nem mondanék olyat, ami egészen más irányba sodorna el minket. A banki uniót szükségesnek és értelmesnek tartom, ehhez kérdés nem merül. Belső piac nem lehet a banki ágazat egységessége nélkül. Nem képzelhető el, tehát a közös szabályok és közös felügyelet nélkül a válságban mutatott különben. Balul ütnek ki a dolgok, és az, hogy az egészet hogyan szervezzük meg. Azt hiszem a legfontosabb pontokat megemlítették. Én jó magam szkeptikusan tekintem az egészet. Az, hogy az LKB-hoz kerüljön ez a felügyeleti szervehez, több mindent elmondtak már. Sven Gingold jelentésében erről szó van. Világossá válik, hogy mennyire komplex ez az, ugye az LKB és Európai Banki Hatóság közötti kapcsolat, ez a struktúrális leírása. Elképzeljük, hogy különböző személyek, amelyek bizonyos formában össze kell majd kapcsolódjanak. Hát el tudjuk képzelni, hogy a bizottsági javaslatban szereplő formában azt hiszem, igen, puska poros hangulat alakulhat ki, az egész akár kudarcot is valhat. Struktúrális és személyi okból kifolyólag. Nem tudom, hogy az LKB-vel egy újabb felügyeleti szervet hozzunk létre, három van már, további koordinációs problémákhoz vezet a koordinációs szinten. Azt hiszem, hogy továbbra is ez egy nyitott kérdés. Az egységes szabályozás az nagyon fontos, ez világos. Ami nehéz számomra az az, az LKB-hoz kapcsolódó, az LKB-hoz kerül ez a felügyeleti feladat, amely euró és nem euró tagországok szerint osztódik fel. A belső piacon belül egy rendszerhiba alakul ki. Marina Tyson jelentésében az szerepel, és ezt alátámasztom, el kell kerülni a szabályozói békéltetést, de azt gondolom, hogy nem egyszerű elkerülni ezeket a nehéz helyzeteket. Tehát eljött szkeptikus vagyok az a kapcsolatban, hogy az LKB-hoz kellene kerülni ennek. Az én módosítóim ebben az irányban fognak majd elmenni. Fontosnak tartom és támogatni tudom azt, amit Válc kollégám említett, minden bankot be kell tennünk ennek a, ebbe a rendszerbe, persze szakaszonként, az nem fordulhat elő, hogy a különböző banki modellek, ugye nemzeti szinten vannak kisbankok, szövetkezeti bankok, takarik szövetkezetek, amelyek nagyon jól működnek, stabilak, a válságban nem járultak a válság kialakulásához, jól kikerültek a válságból. Arra kell figyelnünk, hogy ezeket a struktúrákat ne tegyük tönkre. Ez egy nagyon fontos pont. demokratikus ellenőrzés, elszámoltathatóság a parlament felé, ez világos, csak támogatni tudom, ezt nem kell kifejteni. Nagy kérdés, nagy kérdőjel, amelyet megfogalmaznék, az egyik jelentésben láttuk, napi rendes szerepet, ez egész árnyékbanki ágazat. Mi helyzet az árnyékbankokkal? Ezek ugye nem kerülnek ide a felügyelet hatály alá. Szerintem fontos az, hogy itt is dolgozzunk meg, mi haszna annak, hogyha a hivatalos bankokat beépítjük, de az árnyék gazdaságban kialakul egy árnyék banki ágazat, amely a banki felügyeletet illetően e, ugye az árnyék bankok aláshatják mindazt, amit a e, hivatalos banki ágazatban elértünk a felügyelettel. Hát ennyit akartam volna elmondani, akkor erről ennyit Thank you. Now, uh... Köszönjük szépen. Előttem van a felszólalásra jelentkezettek listája, 80 vannak ilyenek. Most van időnk, de azért kérem a kollégákat, hogy fogják rövidre mondókájukat. Amint tudják, Gulag asszony Á, megjött közben elnézést, akkor még megadom neki a szót Gulár asszonynak. Nem akarom feltartani a kollégákat, majd én a végén szólok, ki kellett mennem egy telefon miatt. Akkor Lange úr. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon jó, sok jó érvet hallottunk. Ugye a jogalapra vonatkozóan egyfelől, elhangzott a javaslat, hogy az LKB nem jó hely, mert a 127-es cikk azt mondja, hogy a bankfelügyelet egyet feladatait adott feltételek között át lehet ruházni alkalmilag az LKB-ra. Ez még nem szerződéses jogalap arra, hogy az egész e-, eljárást az LKB-hoz tegyük. Ezt ne felejtsük el. Aztán ott van az a tény, hogy a bizottság javaslatot tett. Ez reakciót igényel tőlünk, és ha vannak fenntartásaink, mint ahogy vannak, az EKB távoló elhelyezéssel kapcsolatban, akkor meg kell fontolni, hogy nem rossz-e az, hogyha a központi bank és a felügyeleti bank a felügyelet szerepe keveredik. Nem tudom elképzelni azt, hogy az LKB e egyik direktorjának igazgatóságának tagja függetlenül tudjon felügyeleti kérdésekben döntést hozni. Ennek teljesen független struktúrának kell lennie, meg kell találni ezt a struktúrát. Továbbá, és ez az én javaslatom, a demokratikus kontroll az, hogy minket meghallgatnak, nem elég. Meg hogy beszámolnak nekünk, ez sem elég hanem vagy úgy kell csinálni ezt a rendszert, mint a Buffinnál Németországban, hogy, hogy felügyeleti, a felügyelő tanácsban minimum három képviselő is ül, és nálunk így van, és ezek közül egy legalább nő legyen. Sőt, azt gondolom, hogy a felügyelő hatóság fejét a mi parlamentünk nevezze ki, és ne csak hallgassa meg. És az Európai Központi Bank nak már így is 57 nagyon komoly szakember igazgató tanácsi tagja van. Na de hát 27 tagállamot felügyelő bankfelügyelet, tőzsdefelügyelet, biztosító felügyelet, ez azt jelenti, hogy 50 3000 szervezetet kell felügyelni, és ehhez biztos, hogy külön létrehozott és jól elhatárolt kompetenciákra van szükség. Tehát az én következtetésem ebből az, és ebben eltérek az előttem szólóktól, hogy nincs jogalapja annak, hogy az LKB-hoz helyezzük ezt a kompetenciát, kapja meg az EKB az euróval kapcsolatos többletkompetenciákat, de a felügyeletet azt a nemzeti hatóságok és az Európai Bankhatóság végezzel. Idéznék, az együttműködés a központi bank és a bankfelület között jelenleg úgy nézne ki, hogy az EBA megfigyelőként van jelen. Hát ez egy vicc. Hát ezzel az EBA-t gyakorlatilag megfosztják minden kompetenciától, gyakorlatilag megszüntetjük a bankhatóságot ezzel. Én azt mondom, hogy ha valóban komolyan akarunk tárgyalni, akkor az ellenkező irányba kell lépnünk, meg kell erősíteni a központi bankot, de felügyeleti jogok nélkül. És most először létrehozunk valamit, aztán visszasináljuk ezt a bankfelügyeletet. Ha végül a piac 60%-a, amely ugye Angliában koncentrálódik, nem vesz részt ebben a folyamatban, akkor nem beszélhetünk egységes felügyeletről, sőt, garantáltan megosztjuk Európát, amely később majd még óriási bajokat okoz. A bizottság indoklásából idéznék. A bizottság a második oldalon azt mondja, az eurozóna tagállamok államfői miniszterelnökei felszólítjuk arra, hogy minden hamarabb egységes felügyeleti mechanizmus hozzanak létre, amint ez kialakul az eurozónára vonatkozóan, az ESM rendes eljárásban elkezdheti a bankok rekapitalizációját. Tehát látjuk, hogy mire irányul ez, arra, hogy Spanyolország ügyét, a rekapitalizáció problémáját most gyorsan lehetővé tegye, mert Spanyolország nem akar benyújtani erre vonatkozó kérést. És ezzel a kiskapuval nem csak jogot sért a bizottsági javaslat és a tanács, hanem alapvetően megkérdőjelezi az általa létrehozott rendszerek hitelességét is. Az, hogy most hirtelen a központi bank 600 más bankot képes lesz felügyelni, meg regionális bankok ezreit, ezt teljes hülyeségnek tartom, ez biztos, hogy nemzeti feladat kell, hogy maradjon, és egyébként az Egyesült Királyság majd gondoskodik is arról, hogy ez így is legyen, mert egyhangúságra van szükség, a, a legkisebb közös nevezőt meg kell találni. Ezek a javaslatok nem ebbe az irányba mutatnak, tehát sokkal kritikusabban kell ezt a kérdést kezelnünk. Az LKB-nak e meg kell adni a, az ESM kapcsolatos kompetenciákat Spanyolország kapcsán konkrétan, de nem lehet a bankfelügyeletet úgy le tudni, hogy ezt az LKB-hoz besoroljuk. A, a felügyelő bankfelügyeletet kell megerősíteni, önállóvá tenni, és a tanácstól függetlenné tenni. Nem a válság miatt van ez a, az időkényszer, amit a tanács ránk akar kényszeríteni, azt akarják nekünk bemesélni, hogy a Dexia meg egyéb bankok, azok kis bankok, amelyeket gyorsan ki kell és ki lehet segíteni. Nem. A Dexia óriás bank, a Spanyolországban 320 milliárdos költségvetéssel dolgozik, 150 milliárdos a harmadik. Ezek nem kis regionális bankok, hanem Szerintem 70 milliárdnál kéne meghúzni azt a határt, amely fölött nagynak minősül egy hidelintézet, és nem szabad benyelnünk ezt, amit most le akarják nyeletni velünk, hogy ezek kisbankok. Le kell világosan írni, hogy milyen feltételek alapján kell, lehet besorolni a hitelintézeteket, hogy végeze határokon átnyúló tevékenységet, mekkora a forgalma, és egy önálló, független, nem megosztott bankfelügyeletre van szükség, nem a központi banknál való elhelyezés. Oké, okay, Mr. L- Köszönöm szépen, Langen úr. Folytassam ezt az ülést? Gunnar Hakmák úr. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy azt mondhatom, hogy az elhozottak nagy részével el tudok egyet tudok érteni. Nagyon sok fontos gondolatot fogalmaztak meg. Az egyik, azt hiszem, hogy azt érezzük, hogy azt kockáztatjuk, hogy megosztjuk az uniót, és meggyengítjük, nem megerősítjük. Azért mondom ezt, mert akkor is, ha létrehozunk az unión belül egy struktúrát a legjobb célok érdekében, mindig kialakítja ez a a saját logikáját, saját útját, módját, saját módon lép fel. És azt hiszem, hogy ez kockázatot jelent, hiszen szétforgácsolódhat az Unió, nem csak a pénzügyi piacok terén, ha megnézzük a szabályokat, azok alkalmazását, for, szétforgácsolódik az egész belső piac is. Mert amikor egy politikai testületet elindítunk, elindítunk egy folyamatot, akkor ezt folytatják és folytatják, de szeretném elmondani, és csatlakozik Langen úr hozzászólásához, könnyű meglátni és megérteni azt, hogy jobb felügyeletre van szükségünk. De amikor meghallgatom néhány kollégámat, és amikor megnézem azokat a javaslatokat, amelyek itt vannak az asztalon, olyan, mintha figyelmen kívül hagynánk, most egy titkot lebbentek fel, már van Európai Uniós felügyeletünk. Nemzeti szinten, és egy évvel ezelőtt jogalkotásnak köszönhetően van. ki Unió. Ne beszéljünk felügyeletről, mintha nem létezne. Már van európai felügyeletünk. Olyan felügyelete van szükség, ami talán jobb, mint a mostani. Ez nem csak azért van, mert egy új intézményt hozunk létre. Azt hiszem, fontos ezt megérni. De ha létrehozunk egy felügyeleti struktúrát, amely természetéből adódóan kizárja a pénzügyi piacok felét, egy olyan Európai Unióban, ahol a pénzügyi piacok nagyon is integráltak, akkor azt hiszem, még több felügyeleti problémát hozunk ide, mint amennyit megoldunk. Egy példát elnök úr, említsek. Az északi országokban a pénzügyi piacok nagyon is összefolynak és vonódnak. Svédország, Dánia, Finnország, Norvégia, Észtország, Lettország, Litvánia ezek integrálódtak a banki, pénzügyi szolgáltatásokat illetően, a biztosításokat illetően, és a tőzsdéket illetően is. Nagyon szoros hálózat alakult ki. Ha létrehozunk egy felügyeleti struktúrát, egy olyat, amely kizárja ennek a felét, azt hiszem, az nem lenne bölcs dolog. Amit mondok, ez nem egy érv, méghozzá nem az ellen szólok, hogy erős felügyeletet hozzunk létre néhány tagállam között, azt mondom, ne fogadjunk el egy olyan struktúrát, amely az erőse felügyelet alól el akarnak menni. Garantálnunk kell azt, hogy a nemzeti felügyelet működjön, azt is garantálni kell, hogy legyen egy közös európai intézmény, amely ezt követi. És lehet, hogy ezt más úton, módon lehet elérni, de ne higgyük azt, hogy jobb felügyeletet értünk el, érünk el, mint amivel rendelkezünk. 27 nemzeti hatósággal, az Európai Banki Hatósággal és más hatóságokkal. Azt kell garantálnunk, hogy jobb lesz az egész. Én azt gondolom, ha valamit az LKB-ra rá akarunk testálni, ugye kettős feladatokat adunk az LKB-nak. Lehet, hogy ebben jobban bíznak ebben az LKB struktúrában. Úgy kell struktúrálni, oly módon, hogy ne veszítsük el az egészet. Ne veszítsük el a lehetőségeket, amelyeket az Európai Banki Hatósággal teremtettünk. Óvatos, körültekintő lépéseket kell tenni, ne tartsunk semmit magától értetődőnek. Attól, hogy létrehozunk egy új felügyeleti ettől nem biztos, hogy jobb lesz. Építsünk arra, ami már van. Lépésről lépésre járjunk el. Én örülök annak, hogy szinte mind a jobb, mint a baloldal ebben a bizottságban ezt megfogalmazta. Szerintem ez egy közös alapja a jövőbeli munkáknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eliza Ferreira asszony. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que estamos num debate uh, extraordinariamente importante. Köszönöm szépen. A mai rendkívül fontos vita, és azon kívül, ami már elhangzott, három-négy dologra szeretnék még kitérni. Itt a parlamentben konszenzusra jutottunk, hiszen ezen témával kapcsolatban sikerült elfogadnunk azt a létesítményt, azt az intézményt, hogy létrejöjjön egy egységes felügyeleti szerv Európában. Ez még 2010 nyarán történt, azóta különböző elképzelések születtek, illetve kezdeményezések, de most már egészen konkrét jogalkotási javaslatokkal állt elő az Európai Bizottság. Azt hiszem az Európai Parlamentnek nagyon koherensnek kell lennie, tehát önmagához képest ugyanazt a vonalat kell képviselnie. Hökmár úrral egyetértek, nagyon fontos az, hogy az LKB-nak, e az LKB-t e milyen, milyen jogkörökkel ruházzuk fel, tehát, hogy felügyeleti jogkör is lesz. Nos, mi ezzel kapcsolatban már kialakítottunk egy véleményt, tehát az Európai Bankhatósággal kapcsolatban már ki nyilvánítottuk a véleményüket, hogy felügyeleti szerv is lesz, illetve csődeljárásoknál is, vagy a bankok csődbe menetele esetén is ez a hatóság fog eljárni. Hogyha az eurozónában az EKB-nak felügyeleti hatásköre is lesz, annak nyilvánvaló előnyei lesznek. Egyrészt ez az intézmény, ahogy a szokás mondani, ez egy olyan intézmény, amelynek, amelynek van igazi ereje, presztízse, tehát amit tesz, annak hatása lesz de meg kell nézni azt, hogy pontosan milyen formában, milyen mechanizmusok mentén fog létrejönni ez a felügyeleti jogkör. Hogyan fog együttműködni a többi felügyeleti, többi nemzeti hatósággal, felügyeleti hatósággal? Elképzelhető út, sőt, talán az egyetlen létező út, vagy mód az lenne, hogyha a különböző felügyeleti gyakorlatokat gyorsabban harmonizálnánk az eurozónán belül persze anélkül, hogy ezzel veszélybe sodornánk a, be, a belső piac működését. Talán így lehet megoldani más függőben lévő problémákat. Következő megjegyzést. Ezt nem csak az eurózónán belül kell megtenni. Ugye, ha az EKB az egyetlen felügyeleti szerv, amelynek a különböző nemzeti gyakorlatokat kell tudni kezelni a e felügyeleti téren, akkor az EKB-t arra kell rákényszeríteni, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki a nemzeti felügyeleti szervekkel. Még egy dolog, a bankok és a banki felügyeleti hatóságok közötti kapcsolat a shadow banking, illetve a biztosítások területén. A múlt heti meghallgatáson már felvetettem ezt a kérdést. Egy ilyen, e, egy ilyen banki rendszerben hogyan, hogyan felügyelheti az Európai Központi Bank a biztosítási ágazatot? Aztán óvatosan kell azzal bánni, hogy az EKB teljes függetlenséget kapjon. A különböző bankokban ugye vannak nagyon fontos, kulcsfontosságú, rendszer szempontból lényeges bankok, ezeknek a szerepét is föl kell tárni, tehát a felügyelet kérdés az, hogy az LKB e felügyeleti funkcióját hogy fogja ellátni, milyen szerepe lesz ebben a, ebben a mechanizmusban ezeknek a rendszer szerű bankoknak. Aztán az early intervention kérdését is meg kell tárgyalni, hogyan lehet milyen etapokban lehet egy bank szanálását például megoldani, vagy mit kell tenni akkor az lkb e nak mint felületi szervnek, hogyha egy bank csődbe menetel, bank esetében csődbe menésnek nagyon nagy a valószínűsége. Aztán mi van, a hely, mi, mi van azokkal a bankokkal, amelyeknek a székhelye több európai országban is megvan? Hogyan fogja ezt az EKB felügyelni? Egyébként magát, a gyakorlati munkát nem valószínű, hogy meg tudja oldani az Európai Központi Bank, ezt nyilván a nemzeti szerveknek kell megtennie. Itt is fontos, hogy milyen, hogyan alkotjuk meg a struktúrát valószínűleg ez nem úgy fog létrejönni, hogy egyet, hogy e- az Európai Központi Bank teszi meg az összes lépést, hanem harmonizálni kell a tagállami gyakorlatokat. Aztán, hogyha a tagállamoknak kéne állni a bankok szanálásával kapcsolatos terheket, az nyilván, az nyilván megviselné őket itt is meg kell nézni, hogy az, EKB, az Európai Bankhatóságnak mi a szerepe. Az ő feladatuk, hogy a bankszanálási folyamattal kapcsolatban egyfajta egységes rendszert alakítsanak ki. Egyébként pedig azt hiszem, hogy ki kell alakítani egy egységes meggyőződést, vagy véleményt is azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogjuk módosítani az elképzeléseinket. Októberben újabb állásfoglalások le, e, fognak megszületni a bankunióval kapcsolatban. És parlamentként egységes stratégiát kell kialakítanunk. Hogy politikai szempontból is kongruensek legyünk, tehát, hogy ne zárjuk ki magunkat eleve a tárgyalási folyamatból, és aktívan részt vehessünk ebben a folyamatban. Nyilván a mozgásterünk, valósz, nyilván a mozgásterünk szűkülni fog, tehát óvatosan kell tudni navigálnunk Azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy okosan és aktívan tudjuk fellépni, egységesen, el tudjuk így érni a céljainkat, anélkül, hogy elfelejtenénk, hogy a jelenlegi helyzet működésképtelen. Sajnos az adófizetők állják, illetve állták a bank csődöket, és sokszor a bankok túlságosan erősek. Vannak kis javulások ugyan, az egész felügyeleti és bankrendszerben, de azt hiszem, hogy okosan kell eljárnunk, és a meglévő politikai erőnket és hatalmunkat, befolyásunkat kell felhasználni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a teljes folyamat. Köszönöm szépen. Thank you. Now, uh, Köszönjük mi is. Most Intfeld asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. A vita egyértelműen rámutatott, hogy nagy a dilemma, komoly. Mert egyfelől gyors megoldást szeretnénk, és ezért fordulunk az LKB-hoz, ugyanakkor magunk is bevalljuk, hogy nagyon sok fenntartás merül föl, és ráadásul nem elegendő ez a megoldási javaslat a problémák orvoslására. Most azt kell eldöntenünk, hogy kőbe vésünk-e egy alkalmi megoldást, vagy pedig képesek vagyunk egy rövidtávú köztes megoldás, és ö, ez most valószínűleg tényleg csak az LKB-n keresztül mehet elfogadására, és párhuzamosan egy hosszú távú időterv kialakítására, amely az érdemi és hosszú távú megoldást vázolja föl. Egy konkrét területen most az lkb e nak meg lehet adni a cselekvési kompetenciát, de hosszú távon egy komoly felügyeleti struktúrát kell kialakítani, amit mindig is egyébként így képzeltünk el. Persze nem tudom, hogy a szerződés technikailag lehetséges-e, de biztos, hogy nem szabad, hogy zsaroljanak minket, és valamire rákényszerítsenek, amelyből később aztán nem tudunk ki kecmeregni. Tehát a jó struktúrák kialakításához időre van szükség, és akkor még ráadásul még ez önmagában persze még nem is garantálja azt, hogy ez majd működőképes lesz. Tehát szerintem köztes megoldást kell most keresni. Párhuzamosan rá kell bulítanunk a gyors megoldásra, és fenn kell tartanunk a jó és hosszú távú megoldás opcióját. Köszönöm. Sok gondolat elhangzott már, és többségükkel egyet is értek. Három dolgot hangsúlyoznék azonban. Ne becsüljük alá a sürgősség szempontját, hogy miért szükséges gyorsan előrelépni az egységes bankfelügyelet irányába. Azért, mert nem csak adósságválságban vagyunk, hanem az egész bankrendszer válságában, és ez túlmutat a Dexia és egyéb említett bankok sürgősségi problémáin, és még így is sürgős. Ami a jogi érvelést illeti, szerintem nincs értelme az LKB javaslat jogalapját most vitatni. Ugyanakkor biztos, hogy ezek a javaslatok még nem kiforrottak, további javítást, módosítást igényelnek. Szerintem arra kell, hogy irányuljon a javaslatunk, hogy a parlament teljes bevonása mellett ö, csomagot alkossunk. Ugye a hat hatos csomagnál is négy intézkedés javaslat volt. Négyben volt együtt döntésünk, kettőben nem, de a tanács egyformán kezelte őket. Érdekelne az előadóktól, hogy élhetnénk-e ezzel a módszerrel megint. Bározó úr szerintem benne van a csomag megoldásban. Ez a két jelentés két javaslat ugyanis nagyon szorosan összefügg. Ami pedig az EKB-ra irányuló javaslatot illeti, és ahogy többen ezt el is mondták, az EKB-nak a monetáris területen megvan a függetlensége, a felügyeleti területen pedig az elszámoltathatóságra kell helyezni a hangsúlyt, mármint hogy a demokratikus elszámoltathatóságra, és szerintem ezt meg lehet teremteni. Sven is mondott néhány ötletet arra, hogy hogyan. De még nagyon sok teendőnk van, ez nyilvánvaló. De el kell kezdeni egy modell kialakítását, hogy minél több bank és ország részt vegyen benne, és aztán majd érlelődjön, de valamennyi, vagy lehetőleg nagyon sok tagállam részvételére van szükség, és ha azt akarjuk, hogy ez megvalósuljon, és minden bankra érvényes szabályokat alkossunk, akkor tovább kell mennünk ezen az úton. A az én fenntartásom ott van inkább, hogyha megnézzük ezeket a javaslatokat, akkor azt látjuk, hogy az Európai Bankfelügyelet tehát kéne erősíteni. Ugye szép nyelvezet az, hogy az EBA felelős a, az egységes szabály alkalmazásért és annak kibocsátásáért. Közben más helyeken pedig aláássuk az EBA kompetenciáit, hiszen mindent nemzeti hatáskörbe utalunk, tehát szépen beszélünk az EBA-ról, és közben elvesszük tőle a cselekvés lehetőségét. Tehát erre kell inkább odafigyelni, ezt kell alaposan górcső alá venni, mert a belső piac megőrzése a legfontosabb prioritásunk, legalábbis így gondolom. És egyetértek azzal is, hogy quality before speed, de a minőség megőrzése mellett a tempót is fenn kell tartani, vagy akár gyorsítani kell, mert a külső világ problémái továbbra is súlyosak és fenyegetőek, hiteles lépésekre van szükség, és ha azt akarjuk, hogy minket is komolyan vegyenek, akkor a tempóra is oda kell figyelni. Jó. Köszönöm. Step Andrew Duff, please. Andrew Duff úr következik. President, uh, uh... Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. A külügyi bizottság, illetve az Alkotmányügyi Bizottságból hozom a baráti üdvözletet, illetve szeretnék figyelmeztetni is valamire. A jelenlegi bizottsági javaslat komoly gondot jelent az Európai Unió gazdasági irányítására. Az első ilyen probléma az lenne, hogy az EKB felügyeleti funkcióját átláthatóvá kell tenni, illetve felelősségre vonhatóvá kell, felelősségre kell tudni vonni az EKB-t, ugyanakkor a monetáris politikában játszott független szerepét meg kell tartani. Ehhez még jogi problémák is fűződnek, Itt egyfajta kínai valat, falat, kínai nagy falat próbálunk létrehozni az EKB-i körül. Tehát belső problémáink is vannak, az EKB-n belüli problémáik, és külső problémák is. Nagyon sok képviselő említette már ezeket. Az Európai parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel kapcsolatos gondok ezek. A második dolog, ugye nem kétféle tagállam van, hanem háromféle tagállam. Azok, akik már ben vannak az eurozónában, akik még nincsenek, és akik még nem is nagyon lesznek. ezek közül van, ahol már teljesen független a banki rendszer. Na most, a, akik eleve nincsenek benne a, az eurozónában, azért, azok azért fontosok, mert az egyik ilyen országban van Európa legnagyobb pénzügyi piaca. Lassan arra kezdek rájönni, hogy radikális alternatívákban kéne gondolkodnunk, azaz egy európai pénzügyi szolgálati hatóságot kell létrehozni, amely minden feladatot képes ellátni, amivel jelenleg föl vannak ruházva a különböző hatóságok. Az Európai Parlamentnek vitát kell nyitnia erről a kérdésről, mielőtt elfogadnánk a felügyeleti rendszer jogalapját, amit ugye próbálok elég gyorsan megtenni. Még egy gondolat. Múltbeli tapasztalataim alapján elmondhatom azt, hogy a miniszterek tanácsa valószínűleg elrontja majd a dolgot. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Karin úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden hangzott el. Rövide fogom mondanomat. Átfogó célunk az kell legyen, hogy megerősítsük a közös piacot és az Európai Uniót. Amikor a banki felegyeletről beszélünk, ugye a banki unióról, azt hiszem, hogy fel kell tennünk egy kérdés magunknak, hogy az irány, amit elkezdtünk, a döntések, amiket hoztunk, ez valóban megerősíti az EU-t, vagy inkább gyengíti azt. Ahogy ezt Gunnar is említette, hiszen arról beszélt, hogy megoszthatja Európát. Európában van egy piaci bizalmi probléma. A piacok mert egy ideje nem bíznak az intézményekben. Továbbra is a fogyasztó bizalmára építünk. De figyelembe kell vennünk azt, hogyha ezt helytelenül csináljuk, a végén nem csak a piaci bizalmat nem állítjuk helyre, hanem a fogyasztók is bizalmatlanok lesznek. Eddig még nem azok. Letországban egy döntést hoztak 2008 őszén, Írországban egy döntést, ami azt jelenti, minden banki letétre vonatkozó szabályt hoztak, ennek volt hatás az én országomra, Európa túloldalán, az eurozónán kívül, mert Letországon belül a bankok 70%-a skandináv, ők is az eurozónán kívül vannak, tehát, hogy úgy mondjam, nagy szüleik vannak. A többi bank helyi tulajdonban volt. Az ír döntés követően, amely minden banki betétet kiterjedt, Svédország is azt ígérte, hogy Svédországban és leányvállalat bankjaiban is mindenkit lefednek. A Patex magánbank több mint egy milliárd euróba került az adófizetőnek és nekünk. A mi nem volt két milliárd eurója, nem tudta megmenteni ezt a Patex bankot, és az IMF-hez és az EU-hoz fordultunk, és kialakult ez a megmentő csomaggal kapcsolatos helyzet. Banki ágazatban hozott döntés az EU egy részén közvetlen negatív hatása volt a banki Európában. Persze nem szándékos volt ez a következmény, amely kialakult. Na most mit is szeretnék mondani? Az, hogy a banki felügyeletre, ha gondolunk, óvatosnak kell lennünk. Nem szabad megerősíteni meglévő megosztottságot az EU ban egyetértek Korinna, másokkal, akik azt mondták, ha van ilyen felügyeleti szerv, A, megerősítjük a központi felügyeleti szerveket, az egész euróra kell vonatkozni a tevékenységének az eurózónán belül és kívül, és minden tagállamot le kell fedjen. Gondoljanak Észtországra. Észtország bent van az eurózónában, de bankjai olyan országokból valók, amelyek az eurózónán kívüliek. Kérem szépen, ez hogy fog itt működni? Az észt bankokat hogy fedik le? Mi van Nagy-Britanniával? Az eurozónán kívül van, ugye? És eh, hát lehet, hogy be se kerülnek eh, az eurozónába. Vannak olyan bankok az Egyesült Királyságban, amelyek eurozóna beli anya bankokhoz tartoznak. Ha lesz európai szintű felügyelet, amely megerősíti ezt a megosztottságot, akkor az a kockázat merül fel, hogy nem csak nem lesz világos a piacok számára a helyzet, mi van a fogyasztókkal, többen említették. Tőke áramlás alakul ki majd országból országba, kaotikus helyzet alakul ki mindenki kárára. Én amellett teszem le a voksot, hogy ha akarunk ilyen helyzet, rendszert, mindenkit vegyünk be, meg kell nézni, hogy hogyan lehet beépíteni, ha bent van az LKB-ban. Milyen helyzet a szavazójoggal? a képviseleti joggal, az eurozónán kívüli országokkal. Ezeket a kérdéseket föl kell tenni, meg is kell válaszolni. Ezt létrehozzuk ezt a rendszert, akkor ezeket figyelembe kell vennie. Nem könnyű feladat, de az európai projekt szerintem alapvetően sem volt sosem könnyű. Köszönöm. Thank you. Romania is not... Köszönjük. Köszönöm. Románia nincs benne az eurozónában, de vannak eurozónás országban alapjaink. Mit tesz? Úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni a mondani valómat. És reagálni arra, amit Kerics úr mondott arról, hogy a bankjaik, bankjaiknak több mint 70%-át külföldi cégek tartják kézben. Lengyelországban is hasonló, bár mivel jobb a helyzet, 60%-os az arány nálunk. A belső piac nagyon jó dolog, így első ránézésre. De ne felejtsük el, hogy például Lengyelországban nagyon sok a spanyol bank. és a lengyel bankok viszonylag erősebbek, a lengyel bankok jók. És beszéltünk arról hazánkban, és sikeresen tárgyaltunk arról, hogy egyes lengyel bankok megvennének, átvennének spanyol bankokat, hiszen a lengyel bankok sokkal jobb helyzetben vannak, mint a spanyol bankok. És akkor jó, megvalósul mondjuk ez, de felfüggesztették az eljárást, mert a bankfelügyelet kérdése Spanyolországban és a spanyol bankok rekapitalizációja elkezdett lebegni a levegőbe, és nem lehetett a, a jelenlegi belső piacon sem egy ilyen tranzakciót végrehajtani, hogy lengyel bankok megvegyenek spanyol bankokat. Közép-Kelet-Európában teljesen más a helyzet, mint az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság bármikor utolhat, Nekünk kötelező az eurozóna felé haladni legalábbis. A lengyel kormányfő eredetileg 2012-t jósolt, hogy akkor fogunk csatlakozni, de hát továbbra is ebbe az irányba masírozunk. Tehát mi akarunk csatlakozni előbb-utóbb. De bizonyára önök is látták a madridi híradást a tévében ma reggel. A legeuró barátabb nemzete Európának, nemzetei, amelyek azok jelenleg euró kívüli országok, Lengyelország például. és nem szabadna őket az út szélére szorítani, mint ahogy ezt a bizottsági javaslat gyakorlatilag teszi, hiszen mi vagyunk Európa hordozói, ha úgy tetszik. Mi, lengyelek Lengyelországban, teljes gőzzel haladunk az európai integráció útján. Nálunk is voltak persze bökkenők és bukkanók, és még mindig nem vagyunk minden jogunk tekintetében a belső piac egyenjogú tagjai, de a nagy országok, mint Németország, nem, nem egettek minket maguknál dolgozni, még be se engedtek minket, a belső piacról ennyit, és állandóan leforráztak minket, és ambícióinkban gátoltak minket, miközben mi szerettünk volna európaiba válni, míg egyes, már régen európai országok folyamatosan kiátszák az EU-t. Megpróbálnak ö, megpróbálják kiátszani a lengyel bankfelügyeletet, a spanyol bankok nálunk, és segítséget kértünk, megfigyelőket kértünk az országba, szakértőket, de nagyon rossz döntéseket hoztak ezek, és vannak olyan európai országok, amelyek a saját bankjainkat nem képesek felügyelni, más Európai Uniós országban pedig ezeket illegálisan megvédik, kimentik. Tehát azért csatlakoztunk az Unióhoz, és ezt értse meg mindenki, hogy együtt működjünk, azonos szabályok alapján, egy nyitott belső piacon. Hogyan beszélhetünk belső piacról, hogyha vannak egyenlők és egyenlőbbek? Nagyon sok mindent viszek haza mai eszmecseréből, mert sokan hozzám hasonlóan nyíltan fogalmaztak végre. De mindenki meg akarja itt védeni a belső piacot, amivel én is egyetértek, és nem szabad, hogy egy felügyelő hatóság pont ellentétes hatást keltsen. Lange úrral értek egyet. Már van bankfelügyeletünk, működik, és egyes tagállamainkban is vannak példaértékű bankfelügyeletek. Ha vannak működő rendszerek, akkor nem ezeket megszüntetni kell, hanem össze kell hozni a jó szakértőket, a jó rendszereket. Nem kell kidobni a csecsemőt a fürdővízzel, nem szabad így eljárni. És ami a kisbankok ellenőrzését illeti, központi hatóságok által, egy központi felügyeleti hatóság mindig is túl messze lesz a kis bankoktól. Úgyhogy Azért nyújtok be módosítót, hogy megkérdőjelezzek itt alapvető dolgokat. El kell döntenünk, és ez komoly dolog, hogy milyen hatása lesz a versenyre Európában, hogyha az Európai Központra ruházzuk ezt a felügyeleti hatáskört. Ez egy alapvető kérdés, de többet már nem akarok mondani. Köszönöm szépen! asszony. Köszönöm szépen. Nagyon gyors leszek, mert mindent elmondtak már pár dolog. Ugye együtt fogunk működni a felügyeti csomaga kapcsolatban, amelyet jó kidolgozzunk, ugyanabban a szellemben fogunk dolgozni. Azt gondolom, ahogy Filip Lamec is említette, nagyon nehéz előre tudni, hogy hol az igazság és hol vannak a hibák. Választani kell, dönteni kell, ami a 17-27-et illeti, meg vagyok arról győződve, hogy meg kell őrizni a belső piacot, a közös piacot, közös jövőképet kell kialakítani, az eurozónának lehetőséget kell adni arra, hogy előre menjen. Van egy kérdésem, kontextusa kapcsolatos alapvető kérdés. Az első, én azt mondanám, hogy bármilyen választ, bármit választunk, koherensnek kell lenni, következetesnek kell lenni az a benyomásom, hogy mindenki minden előnyt akar minden rendszerből, nem akar semmilyen kellemetlenséget semmilyen rendszerből. Világos az, hogy a mai Európai Központi Bank erős, mert egy missziója van, egy küldetése van, olyan szervei vannak, amelyek függetlenek és hatékonyak, és az Európai Központi Bank nem vesz részt a politikai játszmákban. Az LKB összes előnyét kivehetjük, egy olyan szervel, amely jobban ki van téve a politikai játszmáknak, ha az LKB-t választjuk, az LKB összes előnyét válasszuk. Nem adozunk arról, hogy teljesen LKB teljesen versenypénz, teljesen független, teljesen egyetetek a jogi kérdésekkel, ebben Langen kollégámmal figyelni kell, mindenképpen ellenálló képesnek kell lennie a rendszernek. A német sajtó hívja fel a figyelmet sok veszélyre. Engem eléggé aggaszt az, ami történik az Európai Tanács június ülését követően. A júniusi Európai Csúcs, hát hogy nem értettem semmit, azt mondták nekünk ott, hogy be kell vezetni egy banki felügyeti rendszert annak érdekében, hogy újra tökésíthessük a bankokat jó feltételek mellett. Amikor újra tőkésítjük a bankokat, vannak a bankok, amelyek veszélyeket jelenthetnek. Nem arról az, hogy minden részletet ellenőrizni tudjuk, tehát nem a kritérium nem az, hogy kicsi vagy nagy, hanem minden tagországban ugyanolyan fajta intézetet ellenőrizzünk. Júniusban a tanács álláspontja eléggé koherensnek tűnt, azt mondták, ura, tőkésítjük a bankokat, éppen ezért meg kell erősíteni a felügyeletet, jó, már ilyen említettem, mi mindig támogattuk ezt, és ezt fogjuk tenni méghozzá minél előbb. Mi történik most, ha nem történik gyorsan? Az azt jelenti, hogy amit bevezettek, az újratörkésítés kapcsán megvárja azt, hogy befejezzük a munkánkat? Ez egy eléggé fontos kérdés. Ha jól emlékszem Michel Bányé szavaira, ezt a jogalapot azért választották, hogy összamol legyenek a tanácssal. A tanács akart, most már nem akar dolgokat csinálni, hát kicsit aggasztó a helyzet nem intézményközi háború érdekel engem, hanem az, mi történik, például Spanyolország esetében, ha késlekedik a folyamat, mi fog történni az ESM kapcsán, és ha megnézzük az eszközöket ebben a szellemiségben, remélem, hogy mielőbb is minél jobban tudom dolgozni. Én örülök annak, hogy ilyen sokan vettek aktívan részt ebben a vitában. Thank you. We don't have any other Úgy látom, más már nem kért szót. Úgyhogy a bizottság képviselője felé fordulok, Merlin úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy szót kaphattam. Rendkívül érdekesnek találtam ezt a vitát. Örülök annak, hogy a legfontosabb kérdésekre már rátapintottak itt a szakbizottságban. Ez azért is fontos, mert a tanács kezdi a munkát ezen, ezen két javaslattal kapcsolatban. Az első munkaülés holnap lesz, illetve holnap után, és úgy érezzük, hogy a tanácsban megvan az a szándék, hogy gyorsan haladjanak a tárgyalással. Sok kérdés merült fel az EKB-vel kapcsolatban. Vajon miért kéne a banki szektor felügyeletét az EKB-nek ellátni az eurozónában, vagy akár azon kívül is? Az az eurozóna csúcs június 29-i ülésén született meg ez a, ez a javaslat, ez az elképzelés. A bizottság elemezte ezt az elképzelést, illetve az eurozóna csúcs találkozájának döntését a következők miatt tudjuk támogatni. Tud, mi nekünk meggyőződésünk, hogy az LKB e- e képes elvégezni ezt a munkát, megvan a tapasztalatuk, megvan a szavahihetőségük, a függetlenségük, amely ehhez szükséges. Tudjuk persze, hogy bizonyos, bizonyos hátrányai is vannak annak, hogyha az LKB-re e rójuk ezt a feladatot. Nehéz ellátni, nehéz megoldani azt, hogy a résztvevő országok és a nem résztvevő országok is ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek a felügyeleti bizottságban az Európai Bizottság felé. Ez az egyik hátrány. De azt is el kell ismernünk, hogy annak is lennének hátránya, hogyha máshogy döntöttünk volna felállíthatunk volna egy új szervet is, egy, egy egészen új intézményt az lkd n kívül, de nem vagyunk arról meggyőződve, hogy ez igazi, megerősített és hatékony felügyeleti rendszerhez vezetni az eurozónán belül és kívül. Az EKB-nak van még egy előnye, ez pedig az, hogy olyan jogi megkötöttségek nem kötik, amerről már itt sokszor beszéltünk a szakbizottságon belül, ami a Maroni esethez, ítélethez kapcsolódik. Az EKB felügyelhet úgyhogy van saját elbírálási területe. Egy új szervezet esetében, egy új intézmény esetében, még ha akár ez az Európai Bankhatóság lenne is, ez sokkal nehezebb lenne. Úgy véljük tehát, hogy az LKB e esetében sokkal több az előny, mint a hátrány, tehát hogy az LKB-t e bízzuk meg ezzel a feladattal, ahogy a Gulár, ahogy Gulár asszony is mondta, akkor is, annak is lennének hátrányai, hogyha máshogy döntöttünk volna. Azért is támogattuk a tanácsi döntést, amit elmondott Michel Barnier, pedig az, hogy jelenleg egy ilyen fontos kérdésben mi hamarabb meg kell valósítani a konvergenciát a három intézmény között. Semmi okunk nincs arra, hogy máshogy járjunk el, mint ahogy arról a csúcs döntött. Tehát a lehető legnagyobb konvergenciát kell létrehozni a két intézmény között, és természetesen a parlament beleszólását is biztosítani kell. Van egy hátránya, hogyha 126-os cikkre alapozzuk ezt a döntést, ez pedig az, hogy akkor kívülesünk az együttdöntéses eljáráson, de a bizottság nyilvánvalóvá tette, hogy ezt a javaslatot csomagként látjuk, tehát mind a három intézmény jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy el tudjuk fogadni ezt a két javaslatot, és ilyen szellemben kezdjük el a tárgyalási folyamatot. Nézzük, hogy milyen határidőkkel szeretnénk dolgozni. A képviselők óvatosságra hívták fel a figyelmet, erre intettek minket, hogy ne legyünk elhamarkodottak egy ilyen kényes és fontos kérdésben, ezzel maximálisan egyetértünk. Ugyanakkor ebben a politikai folyamatban van egyfajta lendület, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Úgy véljük a bizottságban, hogy sajnálatos lenne, hogyha még 2013-ban is tartana a tanácskozás ezen javaslatokról, ezt bizonyára nem vennék jó néven se, sem a piacok, sem az európai polgárok, sem a nemzetközi közösség. Ezen javaslatok az eurozóna válságára egyfajta megoldást jelentenének, legalábbis részben, és mint ilyen, a lehető leghamarabb tető alá kell őket hozni. Ha decemberig tehát teljesíteni akarjuk ezt, az nem kis vállalkozás, de hát nagyon nagy a szaktudás, a szakértelem itt is, és a tanácsban is felügyeleti témában. Tehát tűzzük ki a decembert, mint határidőt, és reméljük, hogy sikerülni fog. A bizottság természetesen készen áll bármilyen segítséget megadni a képviselőknek szakmai kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you. Now we are... Köszönöm szépen. Most visszatérünk a jelentéstevőköz. Gozesz úr kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, visszatérnék az ütemtevre, mielőtt megadják a szót a jelentéstől, és miután meghallgatom a bizottságot, nyilvánvalóan gyorsan kell fellépni, van válság, megoldást kell találni, kell ez a gyors reagálás a pénzügyi rendszer, nem vagyunk süketek, halljuk azokat a javaslatokat, amiket az állam és kormányfők megfogalmaztak. Nemrégiben azt hallottam, hogy Franciaország és Németország egyetettek abban, hogy egy kis időre van szükségük. Azt mondják, az állam, azt csinálják az államok, akarnak, de hát ezen feltételek mellett a parlament munkája nem végezhető el 8 napon belül. Éppen ezért azt szeretném kérni a néppárti frakció nevében, hogy a jelentés leadási határidejét toljuk ki, a módosítók leadási határidejét is. Azt gondolom, hogy a pár héttel késekedünk, a tanács előtt elkészülünk én fogadás kötök arra, hogy mi előbb elkészülünk. Egy kis jogi megjegyzést tennék a bizottság képviselőnek. Ugye nagyon helyes, hogy említi ezt a cikket, látjuk, hogy van egy Európa, ami elmozdul, és hogy van egy olyan joggyakorlat, amely 40 éve nem nagyon mozdul el. A bizottság képviselőnek mondanám nagyon kedvesen, mi ezt a dolgot el akartuk temetni, amikor a felügyeletről beszélünk, beszéltünk 2010-ben, nagyon helyes, hogy mindig arról beszélünk, hogy Európa mozdulni, elmozdulni akar. A jogalkotó, én azt tanultam jogi tanulmányom során, az elsődleges jogalkotónak van elsőbsége a joggyakorlata szemben. Hát nem szabad butaságokba keverednünk. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm. Most Gulár asszony következik. Jean-Paul-tól azt kérdezném, egyetértek az, hogy jó, végezzük a munkát és hagyunk időt. Mit javasol? Hány héttel toljuk el? Ez mit jelent? Úgy tudjuk, hogy pontosan mennyi időnk van, és azt gondolom, hogy stratégiailag fontos lenne, hogyha a parlament mutatná, hogy gyorsan tud dolgozni, és a tanács előtt elkészül. Nem kell szerintem húzni az időt. Jó, ha lehet mondani, ne a görög naptár értelmében napoljuk el a dolgokat. jean ez. a titkosságot, azt hiszem megnézte már a lehetőségeket technikailag, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy legyen elég időnk megfelelően dolgozni, és ugye az a kívánság, hogy a tanács előtt végezzük el a munkát, de talán az elnök úr megadja ezeket a dátumokat, tehát nem nekem kell őket meghatározni, de beszéltünk róla. Engedjék meg, mondja az elnök, hogy mindkét jelentéstevő egyetért abban, hogy október 22-én nézzük meg a jelentéseket, október 26-a a módosítók leadási határideje. Most pedig visszatérek a jelentéstevőköz, Tyson asszony. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik moet... Köszönöm, elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszett a mai eszmecsere. Nagyon komoly, átgondolt, megfontolt vitát folytattunk, és alapvető, súlyos problémákkal foglalkoztunk. Sokan felszólaltak az EKB megoldás mellett és ellen, mások más dilemmákat vetettek föl, amelyeket ugyancsak fontosnak éltem meg, mert a bevezetőben általam leírt problémákra reflektáltak, hogy mire kell még tekintettel lennünk. Úgy tűnik, hogy minden javaslat azonban közös kiinduló ponttal rendelkezik, a belső piac védelme többségünk motivációja. És ezekre jól lehet majd alapozni, Biztos, hogy bizonyos kényszereknek is meg kell felelnünk, most a jogalkotási kényszerek és a szerződési kényszerek mellett. Az EKB létrehozási dokumentumait is alaposan meg kell vizsgálnunk, és hiába akarunk sokat fogni, nagyon sok korlátba ütközünk, ugyanakkor megvan a folyamat dinamikája, hiszen éveken át követeltük, hogy legyen bankfelügyelet, most már van, és a dinamika azt diktálja, hogy nem kell újra kezdenünk a dolgokat, hanem már egy pályán mozgunk, és nem a légüres térben, ezt sokan elmondták, politikai egyesség született az EU csúcson, 17 állam és kormányfő közös döntése révén, Úgyhogy minimum az euró tagállamok ezt a kérdést nem rászhatják le magukról. A bizottság ezen döntés alapján dolgozta ki a javaslatát, és erről kell most elmondanunk a véleményünket. Elnök úr, én azt szeretném javasolni, hogy még egyszer nézzük meg, hogy pontosan mit akarunk, és mit tudunk kihozni ebből a javaslatból a saját céljaink érdekében ha az a legfontosabb cél, hogy a 27 ország legnagyobb lehetséges egysége megmaradjon, és ne legyen szakadék az euró és nem euró tagok között, akkor lehet ez is az egyik legfontosabb prioritásunk. És azt hiszem, ez sokaknak ambíciója. Tehát hogyan tudjuk akkor ezt a bizottsági javaslatot ebbe az irányba terelgetni? Illetve abba az irányba, hogy a nem euró tagok számára is vonzó legyen a részvétel. Szerintem már most is vannak attraktív elemek benne, mert a nem euró tagországok fölött nem lehet korlátlanul önkényes döntéseket hozni, de ezt persze még javítani kell, még jobb feltételeket kellene teremteni az együttműködéshez a tag és nem tagállamok között, különösen nem tag országok érdekében. Aztán ugye a nem eurozóna tag országok létrehozhatnának egy új javaslat alapján egy saját fórumot a hatóságon belül. Meg kell vizsgálni továbbá, hogy a hatóság irányító hatóságának összetételét és függetlenségét milyen elvek alapján kell garantálni. Meddig terjed az LKB-n belüli kompetenciája ennek a, a hatóságnak, hiszen már az LKB-nek is van két döntéshozó szerve eleve. Ezekkel milyen viszonyban lesz az új szervezet, és milyen átmeneti szabályokra van szükség, hogy a felügyelő tanács működjön, erős legyen, vagy akarjuk egyáltalán, hogy erős legyen. Hiszen ugye egyfelől szeretnénk attraktívá tenni nem eurozóna tagok számára is, ugyanakkor be kell tartanunk a jogszabályokat, szerződéses kereteket. Sokan beszéltek magukról a bankokról. Klinz kolléga például elmondta, hogy a biztosító társaságokat is be kéne venni ebbe a körbe de a 27 per 6-os cikk csak a biztosító tevékenységet nem végző bankokról szól. Ettől nem tehetjük magunkat függetlenni, ha be akarjuk tartani a szerződést. Tehát az LKB-nál biztos nem lehet elhelyezni egy biztosító felügyeletet. A bankok körét viszont lehet sokféleképpen klasszifikálni, felosztani. Van, aki azt mondja, hogy minden bank tartozzon a központi felügyelet alá. Sokan azt mondják, hogy ez nem praktikus, nem is végrehajtható. Akkor ha ez így van, akkor mely bankok kerüljenek a közvetlen felügyelet alá, és melyek maradjanak nemzeti felügyelet alatt, és akkor hogy lesz mégis egységes a felügyeleti rendszer? A szeptember harmadikai ö, meghallgatás során is kiderült ez, hogy a nemzeti és európai szint közötti vita itt is ö, izgalmasan felmerül, és mit lehet meghagyni a jelenlegi bankfelügyeletnél, és mit kell az LKB-nak adni. Most van némi játékterünk, ezt ki kell használni. Szerintem az elszámoltathatósági követelmény az egyik legfontosabb különösen, hogyha az LKB-nál helyezzük el a jelenlegi irányító szervek mellett ezt a felügyeletet, akkor arra a jelenleginél kevesebb befolyásunk lesz. Ugyanakkor, ha azt akarjuk, hogy ez a grémium függet, viszonylag független legyen és autonóm, akkor nem engedhetjük meg azt, hogy a feladatmegosztás jelenlegi rendszere érvényesüljön, vagyis, hogy mindent a felügyeletnek kell felügyelnie. Ez nem megvalósítható, ez túlmegy a, rend, a javaslat körén, erre külön rendelet lenne szükséges, hogy ez így megvalósítható legyen. Aztán a felügyeleti és a monetáris feladatok különválasztása. Ez jó szempont, de van függ attól, hogy mennyire valósítható meg, hogy az LKB-nak mi szerepel a létrehozó okiratában. De biztos, hogy az LKB felügyeleti funkcióit javítani kell. Most pedig a demokratikus felügyelet ellenőrzés kérdéséről szólnék. Minél erősebb és szerintem erősítendő a felügyelőhatóság, annál jobban kell és lehet hivatkoznunk arra, hogy az EP felé elszámoltatható kell, hogy legyen. Lehet, hogy itt sokak álma az ideális megoldás nem fog megvalósulni, hogy mindent mi találjunk ki ennél a szervezetnél, de annak valamilyen felügyeletét mindenképpen fenn kell, hogy tartsuk magunknak, és hogy ez hogyan, milyen mértékben valósuljon meg, ezt talán érdemes lenne jogászokkal is megvizsgáltatni. Egyelőre hagyjuk meg magunknak, a bizottsági javaslat ezt lehetővé teszi, saját játékterünket ne adjuk ki egyből kártyáinkat a kezünkből. Ezt javaslom tehát a konkrét eljárás tekintetében, és azt remélem, hogy néhány héten belül már lesz egy konkrét javaslat a kollégák kezében, ha ezt elfogadják, jó, ha nem, akkor még mindig van egy-két hét időnk, esetleg akár el is utasíthatjuk a bizottság javaslatát, és újat kérhetünk tőle, és hogy az ECOFIN tanácsra hogyan legyünk hatással, az még nem világos számomra sem de a konkrét lépéseket talán már látjuk, és akkor majd keressük az alternatívákat. Meg szeretném nyugtatni a kollégákat, hogy nem légüres télben dolgozunk, mindenki érdekel a téma. A spanyol bankok ügye, ugye sürgőség igényt is felvet, és persze az egész kérdés a bizalom helyreállításának szükségességét és idejét. Ha eleve elutasítóak vagyunk, hogy ez a javaslat semmire se jó, akkor szerintem káosz tör ki, ez túl nagy baj lenne. Ez felelőtlenség lenne a részünkről, és a piacoknak erre aztán végképp nincs szükségük. Köszönöm a kollégáknak a véleményeit, igyekszem őket beépíteni a jelentésembe, és mindent megteszek annak érdekében, hogy jó szöveget kapjanak a kezükbe, amit persze majd nyilván még módosíthatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gigold úr következő. Köszönöm. Néhány rövid észrevétel a vitát lezárandó Nos, azzal kapcsolatban mit szeretnénk elérni? Nagyon sok olyan, olyat hallottam a képviselőktől, amiben meg tudunk egyezni. A közös piacra vonatkozó szabályok koherenciáját meg kell erősíteni, meg kell, meg kell őrizni és meg kell erősíteni. Egy olyan hatékony rendszerre van szükség, amely nem okoz külön problémákat, egy világos szabályokkal kell a bankcsoportokat szabályozni, illetve a demokratikus elszámoltathatóság kérdése is fölmerült. Szerintem ez politikai szempontból nem problematikus, de a, a, a javaslat a javaslat kereteit feszegetjük Kétféleképpen állhatunk ehhez hozzá. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy ezek jogi problémák, kicsit félretoljuk őket, viszont akkor meg kell azt nézni, hogy meddig tudunk így elmenni. Ha nem tudunk elég messzire elmenni, a csupán politikai alapon, akkor ismételten el kell gondolkozni, hogy megadjuk-e magunkat, és elismerjük a jog fennhatóságát, avagy úgy gondoljuk, hogy a politika elég erős ahhoz, hogy felülemelkedjen a jogon, és meg tudja azt változtatni. Ezt nem felejtsük el, van egy bizonyos kontextus, ahol működünk, nem vákumban dolgozunk. Mindenképpen el kell érni azt, hogy erős banki felügyelet legyen Európában. Holnap délelőtt egy jogásszal fogunk találkozni, az ekonos kollégák ezt már megkapták, de hát nyilvános, meg, nyilvános meghívást adok át most. Azt hiszem, itt le tudunk ásni a probléma mélyére. Egyébként a jogászok között is van némi egyetlen értés azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a Meroni ítélet, és ez nem teljesen lényegtelen jelenlegi vita szempontjából. Meg kell nézni a Meroni ítéletet, ugye ez az volt, hogy a bizottság elődje egy nem demokratikus módon és nem demokratikus szervnek delegált jogköröket. De ez nem ugyanaz, mint hogyha a tanács, illetve a parlament delegálna különböző feladatokat. Tehát ez már nem a Meroni. Jean-Paul is említette, hogy egy egész Bábel tornyot építettek e köré. Mindenki fél, hogy Meroni sorsára jut. De van itt még egy dolog, amit a bizottsággal meg kell vitatni. A Meroni vajon nem, annak, nem arra utal-e, hogy ilyen jogkörökkel nem lehet felruházni az EKB-t, hiszen ez alapvetően eltér attól, amire kitaláltuk az EKB-t. Talán ezt se kéne elfelejteni, sőt, meg kell ezt beszélni. Nem tudjuk azt elfogadni, hogy az EKB keretein belül két különböző jogkörre rendelkező tagok lennének, jó lenne, hogyha a jogok és a kötelezettségek megfelelnék egymásnak, ez egy alapelv. A lengyel kolléga által elmondottakat maximálisan meg tudom érteni. Nem tudom, hogy valóban így van-e, hogy a bizottság első javaslata, javaslatában ez is benne volt, aztán voltak belső viták a bizottság különböző szolgálatain belül, aki, aminek az volt az eredménye, hogy sok mindent kihúztak ebből, tehát az is jogi kérdés, hogy az EKB-n belül mit lehet megtenni. Ennek nagyon alaposan utána kell nézni. Ha nem tudjuk azt elérni, hogy jobban működjön a felső piac, meg legyen a demokratikus el, ellenőrizhetőség, illetve hogy hatékony legyen ez a szerv, akkor legyünk elég bátrak ahhoz, hogy azt mondjuk egy másik szerv kell, egy másik hatóságot vagy intézményt kell felállítani, amit majd, amit majd tanácsal lát el az LKB. E Tehát mondom, itt jogi kérdéseket, kérdéseknek is a végére kell járni. Holnap 8 órakor lesz egyébként az az esemény, amire meghívtam önöket, akkor jön el ez a jogász, és ott lesz Franciska Brantner kolléga is, akivel együtt dolgoztunk nyáron ezen. Jó ne, hogyha tanács megerősítené, hogy tényleg együtt döntéses módozatban járunk itt el, mert hogy a parlament állásfoglalása is erről szól. A 126 per 7-es cikk értelmében bizonyára lesznek olyan országok, amelyek nemet mondanak, ha, ha csak az Európai Bankhatóságra vonatkozó rendeletet nem módosítjuk. Tehát, hogyha az egész csomagra hatással akarunk lenni, akkor ezt ennek utána kell járni és hogyha vannak olyan tagállamok, amelyek így járnak el, akkor nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a két dolog, tehát a LKB, illetve a bankhatóság kérdése összefügg, és mindezt közös megoldáson keresztül kell rendezni. A mi politikai szempontjaik azt hiszem előbbre valóak. Együtt kell arról dönteni, hogy hogy járnunk el, Különben nem tudunk megegyezni. Most egy kicsit kedvezőbbek a határidő, kicsit lazábbak, de nem túl laza, így azt hiszem, hogy felelősség teljesen tudunk eljárni, és a tanácsot meg tudjuk előzni, illetve az euró válság által megszabott tempót tudjuk tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen, hadd emlékeztessem önöket arra, a jelentés tervezett megvitatására október 22-én lesz. Mindkét jelentés esetében szeretném önöket arra is emlékeztetni, Október 22-én vitatjuk meg a két jelentés tervezetet, a Gingold és a Tyson jelentéseket, október 22 tehát. A módosítók leadási határideje október 26-a négy nappal a vita után. Arra is emlékeztetném önöket, hogy rendkívüli ülésünk lesz szerdán, október 10-én 9-től 1 óráig. Meghallgatást szervezünk a bankunióval és a válságkezelése kapcsolatban. Most pedig berekeztem a délelőtti ülést. Kérem, valaki szót kér? Oké, Mr. Langen, when... Langen úr, október 10-e szerda, 9-től 1 óráig. Köszönöm.